Chers collègues, je propose d'arrêter les discussions. Euh. Azt javaslom, tisztelt kollégáim, hogy az egyéni személyes beszélgetéseket fejezzék be, és a napi rendünket kezdjük el megtárgyalni. Az napi rendet kiosztottuk, mivel holnap Franciaországban általános sztrájk lesz a nyugdíjreform miatt, még ha Talis egyenlőre közlekedik is, azt kérték francia kollégáink, hogy a programjukat nem most tárgyaljuk meg, úgyhogy majd ezt a napi rendi pontot mindenképpen át kell tennünk egy másik napra. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása május 17, kiosztottam, tehát olybá vehetjük, hogy mivel senki nem jelzett vissza, elfogadtuk. Hármas napirend az elnök közleményei. Egyszerűen csak szeretném a figyelmüket felhívni a tanács, EBSCO tanács június 7 8 i következtetéseire, amelyek különös tekintettel elfogadták a a szociális befogadási célkitűzést és a szegénység csökkentésének célját a 2020-as Európai Uniós stratégiában, annak érdekében, hogy 20 millió embert sikerüljön a szegénységből kivezetni. Az EBSCO tanács következtetéseit elfogadta a legutóbbi tanácsülés is, ahogyan önök is ezt minnyáján megtapasztalhatták. Ennek az információnak folytatásaként elmondanám, hogy amikor tegnap a bizottság delegációjával, a belga soros elnökség képviselőivel találkoztunk, akik a folyó jelenlegi ügyekkel foglalkoznak, a foglalkoztatásügyi minisztertől olyan megállapodást és kötelezettségvállalást kaptunk, mely szerint egy trilógus, informális háromoldalú tárgyalás megszervezésre kerül majd sor az els, az első olvasat és annak meg, meg tárgyalása előtt sor kerül majd a foglalkoztatási iránymutatásokról, tehát egy trilógusra sor kerül, majd ígéretet kaptunk erre. Igen, gyorsan kell majd összehozni a szakbizottságunk szavazata követően. Ugye tudjuk, hogy a napirendünkben majd a szeptemberi első ö, ö, ülésünkön, plenárison, a szeptember 6-ai plenárison szeretnénk elfogadni az iránymutatásokról szóró jelentést. Jó lenne, ha a foglalkoztatásügyi szakbizottság ülésének hetén sikerülne ezt a trilógust megszerveznünk pénteken az Európai Parlament épületében az APN hálózattal. Egy rendezvényre kerül majd sor a szegénység kihívásairól. Azok a kollégák, akik pénteken itt lesznek az épületben, kérem, látogassanak el erre a rendezvényre. Záró gondolatként pedig közleményeink között elmondanám azt, hogy természetesen webkamerák filmezik a mai ülésünket, úgyhogy ezt ugye mindenki tudja, amikor szólásra emelkedik. A négyes napi rendünkön most asszonyunknak Figereidó asszonynak adom meg a szót, hogy a kompromisszumos módosítókat előterjessze a minimum jövedelem szerepéről Európában. Előadó asszony, öné a szó. Muito obrigada, senhora Presidente. E como os colegas... Eh, e Köszönöm szépen, elnök asszony kollégák már tudják, hogy a különböző frakciók képviselőivel dolgoztunk együtt, mindazokkal, akiket ez a jelentés részleteiben érdekelt. Különböző asszisztensekkel, ők is részt vettek a munkában, és sikerült kompromisszumos módosító indítványt megfogalmazni. Kompromisszumos indítványokat nem mindig mindenki támogatja. Bizonyos aspektusokat még tüzetesebben meg kell vizsgálni. A következőt szeretném elmondani ezekkel kapcsolatban. Nagyon sok fordítási hiba van a szövegben a különböző nyelvi verziókban. És ez a kompromisszumos módosító indítványokra is vonatkozik, és mindez természetesen nem könnyíti meg a munkánkat, amikor kompromisszumokat próbálunk megkeresni. A saját kompromisszumos javaslataimban is találtam néhány nyelvi hibát, illetve a szavazási listán is lehet különböző eltéréseket találni. Az egyik leggyakoribb hiba abban áll, hogy az összetévesztik a, a közepes jövedelmet az átlag jövedelemmel. És itt két teljesen különböző aspektusról van szó, különböző értékekről. 60%-ról beszélünk, a nemzeti átlagjövedelem 60%-áról. Ez az európai szintet érinti, és mindez nagyon fontos, hiszen csak így tudjuk a minimális jövedelem fogalmát megfelelően definiálni, amiről itt szó van. Ezen kívül vannak még további kérdések, És ezek a kérdések nagyon érzékeny fogalmakhoz kötődnek. Például a munka típusáról, a szegénység pontosabb definiálásáról, a munka és a szegénység két különböző koncepció, amely a különböző nyelvi verziókban különböző értelmezést nyert és e, ez továbbá, tovább nehezíti a konszenzus megkeresését. Együtt dolgoztam e, néhány kollégával, akik e, jól ismerik a nyelveket, és kiderült, hogy valóban vannak különbségek a nyelvi verziókban. Szeretném önöket kérni arra, hogy nézzék meg a szöveget, és amennyiben találnak hibákat, úgy ezt jelezzék felém. Nagyon fontos a helyes megfogalmazás, és ez fontos a kompromisszumos javaslatok értelmezése szempontjából is. Néha nagyon-nagyon fontos lehet a konszenzus megkeresése, más esetekben csak nyelvi problémáról van szó, és itt könnyű a továbblépés. Az A kompromisszum igen egyszerű, és itt nincsenek jelentősebb problémák. Azt gondolom, hogy a legtöbben ezt támogatni is fogják. A B kompromisszum Azt gondolom, erre ugyanez vonatkozik. A C-nél is hasonló a helyzet. Ami pedig a D kompromisszumot illeti, itt sem látok különösebb problémákat. Az elkompromisszumnál Itt már sikerült rá találni a nyelvi hibákra, de ezeket időközben kiavították. Kérek mindenkit arra, hogy nézze meg ezt az anyagot, és jelezze, hogyha vannak még problémái. Az F-re ugyanez vonatkozik. Itt a szociális záradék használatáról, illetve alkalmazásáról van szó. Ez a jelenlegi szerződés 9-es cikkeje, és ezt ide be is írtuk azért, hogy ne legyenek félreértések. A G rendben van, és a H pont szintén egyszerű, könnyen megoldható. Az I pontnál remélhetőleg nincsenek kételjek, de természetesen meg szeretném kérdezni a kollégákat, hogy mit gondolnak mindenről. Ugyanez vonatkozik a J kompromisszumra, és a K-nál állapítottunk meg jelentősebb, jelentősebb problémákat, illetve az M-nél. Itt is vannak különböző fordítási hibák. Ezekről majd beszélnünk kell még. És ugyanez vonatkozik az erre, minden bizonyal sikerülhet itt is kompromisszumot találni, de amennyiben problémáik vannak esetlegesen, úgy ezt kérem jelezzék felém. különböző eltérő nézet van, és ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, szintén különböznek az elképzelések. És a bizottságot szeretnénk ösztönözni arra, hogy ragadjon meg megfelelő intézkedéseket. egy keretirányelv kidolgozásáról van szó a tagországokban a minimálbérrel kapcsolatban. És itt néhány elképzelést összegeztünk. Természetesen a tagországok különböző kiindulási feltételekkel rendelkeznek, illetve kollektív szerződésekkel, Éppen ezért megpróbálunk hasonló mutatókat találni. Az M módosító indítványban olyan kritériumokra van szó, amelyek területi aspektusokra is kiterjednek, a szociális partnerekre, illetve a külön közös benchmarkokra, az eredmények értékelésénél, és a szegénység elleni politika hatékonyságára végül pedig az úgynevezett legjobb gyakorlatok cseréjére tértünk ki. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha ezt a javaslatot a többség támogatni tudná. Így a tanácssal közösen tudnánk álláspontot kialakítani. és meg tudnánk valósítani mindazt, amit az elnök asszony is megemlített. Gondoskodnunk kell arról, hogy a 20 milliós cél valósággá váljon. Nagyon sok munkanélküliről beszélünk, akik az Európai Unióban szegénységben élnek. És nagyon komoly a helyzet, hogyha nincsen, szok, nincsenek szokványos gyakorlati eszközök, amelyek lehetővé teszik a tagországok támogatását ebben a feladatban, és nincsenek a gyakorlatban konkrét megoldások, akkor tíz év múlva meg fogjuk bánni azt, hogy bizonyos dolgokat ugyan papírra fektettünk, de ezeket nem valósítottuk meg a gyakorlatban. Nincsenek további mondani valóim. Azt gondolom, hogy ez a legbonyolultabb aspektusa az egész anyagnak. Az N kompromisszumnál az átlagos bevételről van szó, eredetileg közepes jövedelem szerepelt az angolban, medium, és ez nem helyes. Itt nincsenek problémák az ennél, létezik egy átmeneti szavazói lista. És hangsúlyozni szeretném azt, hogy az a lista, amit a titkárság kidolgozott, átmeneti lista. A végleges lista még nyitott, tehát bizonyos módosításokat ebbe be lehet venni, amelyek majd a vita során alakulnak ki. Köszönöm szépen. Beaucoup, Madame Linna, puis Monsieur Darden. Linna asszony, majd Darden úr. And, uh, uh, thank you very much for the work you've uh, done on this. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a munkát. Azt gondolom, hogy nagyon sok munkát végeztek, és nagyon keményen dolgoztak a kompromisszumokon. Az eredeti eh, jelentés nagyon-nagyon jó volt kiegyenlített, és én mindig támogattam önt a minimum eh, jövedelem témáját a tagországok szintjén, de el szeretném mondani azt, ami az aldét illeti, ők nem hisznek abban, hogy a keret irányelv lenne a jó megoldás. Éppen ezért az M kompromisszumban nem értem a dolgokat, hiszen az M-nél az áll, hogy milyen mechanizmust kell megvalósítani félúton. A szövegben az áll, hogy akciótervet kell készíteni, annak érdekében, hogy az európai keretirányelv megvalósítását figyelemmel lehessen kísérni a tagországokban a minimál jövedelem kapcsán. Én amiatt aggódom, hogyha azok a módosító indítványok elutasítása kerülnek, amelyek a keretirányelvet támogatják, akkor a kompromisszumos módosító fennmaradó részét nehéz lesz támogatni, hiszen hogyha egy olyan kezdeményezést akarunk, amely a keretirányelvet veszi alapul, és végül nem lesz keretirányelv, akkor ez megnehezíti a dolgunkat. Tehát kérem, hogy nézze meg a szöveget ebből a szempontból, és válaszoljon arra, hogy vannak-e e, olyan tervek, amelyek e, majd abban az esetben lépnek érvénybe, hogyha a keretirányelv nem megy keresztül. Nagyon sok módosító indítvány beszél a szegénységi mutatókról, ön 60%-áról beszél a közepes jövedelemnek, a tanács megállapodásra jutott a legutóbbi ülésen a bizottság javaslattal kapcsolatban, miszerint három különböző mutató létezik, és a tagországokra bízták azt, hogy ők a közepes jövedelem 60%-át veszik el, vagy a munka nélküli háztartásokról beszélnek, vagy olyan háztartásokról, amelyek nem férnek hozzá bizonyos dolgokhoz, mint például nincsen televízió, vagy hűtőszekrény, illetve más eszközök. Én a, azt fogom javasolni a frakciómnak, hogy szavazzon ellene ennek a 60%-nak, nem azért, mert én ezt teljes mértékkel ellenzem, hanem mert úgy érzem, hogy minden mutatót meg kell vizsgálni, mégpedig a tanácsban hozott megállapodás szempontjából kell ezeket megvizsgálni. És hogyha 60%-ot rögzíti ön, akkor, hogyha ezt elérik a tagországok, akkor ez folyamatosan növekedni fog, és olyan arányt ér majd el, amely már nem teljesíthető. Egyébként a módosító indítványok nagy részéhez plusz jelet teszek, csak az M kompromisszumos módosító indítványa az, amelyel nekünk frakcióként gondjaink vannak. Köszönöm szépen! Sur le bouton, ça va pas. Euh, Frédéric... Frédéric Darden, Jane Lambert. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném kiemelni azt a munkát, amelyet Figueredo asszony elvégzett. A kezdeti eredeti jelentésében, és abban a munkában is ö, amely a módosító indítványokhoz vezetett, nagyon sok módosítót kapott ugyanis az előadóasszony, szándékot mutatott arra, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumra juthasson, és látjuk, hogy ő mindent megtett, és a frakciónk is mindent megtett annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumra jussunk. Támogatja a frakciónk ezt a kompromisszumos javaslatot. Mind önök is megértették, a kulcsfontosságú elem az M kompromisszum és az irány elv fogalma. Lin asszony is utalt erre, ez az az elem, az az aspektus, amely bizonyos eltérésekhez vezethet közöttünk. Szeretnénk kihangsúlyozni, mennyire fontos számunkra az, hogy ebben a jelentésben a keret irányel fogalma szerepeljen. Ahogyan azt az M módosítóban is olvashatjuk. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a különböző nemzeti gyakorlatokat. Tiszteletben tartjuk tehát az irányelv irányadó jellegét az irány a különböző tagállamok felé, de ennek hála előrelépést is elérhetünk vita sem férhet ahhoz, hogy egyetértünk minnyáján abban, mennyire fontos a szegénység elleni küzdelem, és hogy a szegénység elleni küzdelmet meg kell még erősítenünk, a 2020-as célkitűzések keretében is beszélünk erről, hiszen a Lisszaboni stratégia nem vezetett sikerre. Azt is megállapíthatjuk, hogy a tanács ajánlásai 92-ben és a bizottság 2008-as javaslatai a minimál jövedelemről nem vezettek ahhoz, hogy a tagállamok valóban bevezessék a minimál jövedelmet, holott a jövedelem igenis szerepet játszhat Európában a szegénység elleni küzdelemben. Minden egyes frakció egyhangúan véli ezt. Ami az európai évet illeti, a szegénység elleni küzdelem évét, és ezt a fontos, jelentős jelentést kérjük, hogy a bizottság egy kezdeményezéssel támogassa mindazt, ami szerepel a jelentésben. Szükséges tehát, hogy a, az M kompromisszumos módosító mellett szavazzunk és emellett a szöveg mellett ö, mindenképpen ö, letegyük a voksunkat, hogy olyan kritériumaink, olyan mutatóink legyenek, amelyen keresztül mérhetővé válik ö, az eredmény és a jó gyakorlatok hatékony nyomonkövetése is. Ez a kérés nem túlzott, és nem mond ellent az egyes tagállamok foglalkoztatási politikáinak, ezért hangsúlyozzuk ki ezt az adott elemet az M kompromisszumos módosítóban. Azt gondolom egyébként rövid lehetek, támogatni tudjuk a többi módosító indítványt, amelyet az előadó asszony megfogalmazott. Köszönöm szépen elnök asszony. Egy kicsit kiszaladtam, Monti professzor urat fogadtam, sokan kértek azóta szót, úgyhogy azt javaslom, hogy most egy eljárási módon ne nagyon siessük el a dolgokat, mindenkit felírok a listámra, sokan kérnek szót, de most ezt az eszmecserét megszakítanám, ha megengedik, és eszmecserénket lefolytatjuk az ötös pont alatti Mário Monti ö, ö, ponttal folytatjuk. A Monti előadás után pedig vissza tudunk térni a kompromisszumos kérdések megvitatására hogyha mindenki egyetért ezzel, én ezt javasolnám, ezt az eljárási módot, és akkor most Monti, Mário Monti úrhoz fordulok, és megköszönöm neki, hogy ellátogatott hosszunk. Mi a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság részéről nem mm, vagyunk mi még, nem nevesítjük magunkat úgy, mint a szagbiztosunk, de mégis felelősségteljesen a, azt mondjuk, hogy Monti úrnak ugye fontos mandátumot adott az Európai Bizottság, és felmért az egységes piac új stratégiájának kérdéseit május 10-én megszületett az ön munkája, és most már az Európai Bizottsághoz eljutott ez az anyag, és valószínű, hogy vagy jogalkotási, vagy nem jogalkotási anyaggá fog ez az jelentés válni egy új egyensúlyt javasol ön a, a, az egységes piac kidolgozásában, bevezetésében, befejezésében is. Reméljük, hogy a szociális dimenzióról sem feledkezett meg a jelentésében. Eszmecserét folytatunk tehát most önnel, hiszen a folyamat elején járunk, és ellenőrizni szeretnénk, hogy az ön javaslatai, az ön következtetései valóban megfelelnek, és mennyire felelnek meg a mi szakbizottságunk elképzeléseivel. Azonnal megadom önnek a szót, aztán pedig ön is tudja, hogy mi következik. Egy kérdésfelelet időszak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament szakbizottságának vendége vagyok, tudom mennyire fontos ez a meghívás, és külön lehetőség ez számomra, hogy én több alkalommal még a verseny biztosi pozíciómban is ellátogathattam a parlamentbe, az Ekon bizottságba. Béres asszony, elnök asszony, egy cikkre utalt, amelyet én a Le Monde francia újságban ö, adtam egy évvel ezelőtt. A címe egyszerűen a következő volt. Indítsuk újra Európát a szociális piac ö, kiteljesítésével. Bározó biztos elnök úr, és bizonyára olvasta egy évvel ezelőtt a Le Monde-ban megjelent cikket és nyilatkozatomat, és azt gondolom, hogy ez is ö, befolyásolt ez a cikk őt, Barozó úr, urat abban, hogy felkért engem, hogy az egységes piac stratégiájáról egy jelentés szerzőjéként felkérjen. Az egységes piac ö, ö, újraindítása, fellendítése nem igazából esztétikai jellegű alapvető fontossággal bír véleményem szerint abban a politikai fellépésben, amely az egységes piac fellendítésének útja. Ha megengedik, akkor most angolul folytatnám. Mm, I believe that... Úgy gondolom, hogy az egységes piac fellendítésének témája napjainkban láthatóan sokkal fontosabb, mint múlt októberben, amikor Berozó elnök úgy döntött, hogy elindítja ezt a kezdeményezést a jelentéssel kapcsolatosan. Két dolog világossá vált. Az egyik az euróválság, a másik pedig a legtöbb tagállam fiskális válsága. Az euróválság a túlzott deficitnek és adósságnak, eladósodásnak tulajdonítható be. De szerintem ennek oka az is, hogy nincs gazdasági unió. Monetáris uniónk van, de úgy gondoltunk, hogy az EMU az gazdasági és monetáris unió lesz. Lehet, hogy egy kicsit túlzok, de az az érzésem, hogy ez olyan, mintha az EMU azt jelenteni, hogy gazdasági vagy monetáris unió, ahogy éppen az egyes tagállamok választanak. A monetáris unió fejlettebb az integrációnak köszönhetően, hiszen az egységes fizetőeszközt bevezettük, viszont az, hogy az eurozónához nem tartozó tagállamok hátul maradtak a gazdasági uniót és az egységes piacot illetően, valamint gondoljunk Görögország problémájára, az ő problémájuk részben ennek az előbbi ténynek tulajdonítható. Nem nagyon bátorító az, hogy az eurozónán kívüliek, Egyesült Királyság, Svédország, Dánia, az új tagállamok, inkább rendelkeznek gazdasági unióval, és jobban tiszteletbe tartják az egységes piacot, mint ahogy az az eurozónán belül történik. Tudjuk például az USA tapasztalatából, hogy az egységes pénz nem erős lesz, és gazdasági teljesítményt produkál hosszú távon, ha azt egy jól integrált, egységes piac támasztja alá a különböző tényezők, köztük a mobilitás segítségével. Így ezt megemlítettem jelentésem utolsó részébe, vagyis az, hogy az egységes piacot fel kell indítani, tulajdonképpen újra be kell indítani. A másik a fiskális válság. Több tagállam a fiskális konszolidáció politikáját folytatja már néhány éve. Nem lenne reális, ha azt várnánk, hogy a költségvetési oldalról jön majd a serkentés az EU gazdasága növekedése számára honnan származhat az európai növekedés a következő években? talán bizonyos fokig abból, hogy az euró és az eurozóna országai gyengülnek, de a 27-ek szintjén a növekedés egyik forrása az lesz, hogyha jelentősen javul az európai gazdaság strukturális szervezete, vagyis nagyobb integráció jön létre, vagyis erőteljesebb lesz, nagyobb lesz a szerepe az egységes piacnak. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy az egységes piacra most nagyobb szükség van, mint valaha. És hogyha reálisak akarunk lenni, akkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy az egységes piac, amelyre új nagy szükség van ma, egyúttal egyre népszerűtlenebb nagyon sok országban, még soha nem volt ennyire népszerűtlen. Hogyan lehet ezzel a skizofrén helyzettel megküzdeni? Az én válaszom, amelyet Barozó elnöknek adtam, és ezért köszönetet kell mondanom az Európai Parlamentnek, mert konzultációkat folytattam mindegyik politikai frakcióval a parlamentben, és több szakbizottsággal is. Úgyhogy ez az én jelentésem, de jelentős részekért a parlament felelős, és éppen ezért vagyok én ma itt. Vagyis az az álláspont, amelyet a jelentés kifejez, az az, hogy meg kell próbálnunk megérteni annak az okát, amiért az egységes piac egyre népszerűtlenebb. Ezt én már megállapítottam a válság előtt, ezt az integrációs kifáradást, azután a szolgáltatási irányelvekkel kapcsolatos dráma, majd a francia népszavazás láthatóvá tette azt, hogy milyen általános dilemákkal és gondokkal állunk szemben, amikor ezt a kérdést tárgyaljuk. Ami az integrációs kifáradást illeti, ennek csúcsán a piac kifáradása volt található. Ez az angol száz piaci modell az, ami kifáradt, és hogyha megnézzük a következő éveket, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sok európai országban azt a helyzetet találjuk, hogy a kisebb pártok, kisebb jobboldali, baloldali pártok aratnak sikert, és itt van egy közös elem, az integráció elutasítása, legyen az globális vagy európai integráció, és a jobb közép vagy bal közép nagy pártok, amelyek az elmúlt évtizedekben az integráció motorjai voltak, ezek a pártok, az az érzésünk, hogy elbártortalanodtak kisé, amikor ezeket az erős versenytársakat észlelik maguk körül. A helyzet szürke, fekete, de nem rózsaszín, pedig arra lenne szükség. A javaslatom az, hogy járjuk körbe a kérdést, értsük meg a különböző gondokat, aggodalmakat, értsük meg, hogy ezeknek mi az oka, és mennyire indokoltak, hogyan lehet növelni a pedagógiai magyarázatot ezekkel kapcsolatosan, de őszintén nézzük meg alázatosan, hogy hogyan lehetne az európai szakpolitikákat ennek megfelelően megváltoztatni. Ami pedig a szociális gondokat illeti, ez a parlament eh, foglalkoztatási és szociális bizottsága, ami e két területet illeti, és az ezzel kapcsolatos aggodalmakat, ezek eh, igen jelentősek a többivel egyetemben. Elfelejtettem elmondani, hogy az, hogy a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően most hivatalosan elismertük azt, hogy, az, hogy Európa magasan versenyképes szociális gazdaságá akar válni, ez minket intellektuálisan arra kényszerít, hogy megértsük, hogy lehetséges-e és mennyire lehetséges egy magasan versenyképes szociális gazdaságot létrehozni az integrált európai szinten. Tudjuk, hogy ez megvalósítható nemzeti szinten. Ott van Németország tapasztalata, a szociális piac, gazdaság, Ludwig Herald napjai óta. De el tudjuk-e mondani, hogy hogy lehet vegyíteni a piac integrációját és a szociális odafigyelést a világos megoldásokat nem ismerem, és a jelentésemben próbáltam néhány utat jelezni. Szerintem ez egy igen izgalmas intellektuális modell. Hogy konkrétabb legyek. A jelentésben három nagy építőkövet találnak. Az egyik egy erősebb egységes piac kiépítése, hogyan kell ezt kiépíteni ott, ahol ez még nem létezik, szolgáltatások vagy digitális terület. De döntő kérdés, hogyan lehet konszenzust kialakítani az erősebb egységes piac körül, mert különben ez nem fog létrejönni. Harmadsorban, hogy lehet működtetni egy erős egységes piacot majd pedig szólnék arról, hogy hogyan lehet konszenzust kialakítani az erős, az erős egységes piacról, és ennek szociális természetével kapcsolatosan szólnék néhány szót. Itt nem csak arról van szó, hogy néhány szociális célt elérjünk, hanem az én szememben arról is, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a piacot és a szociális kérdéseket. Van itt egy másik kérdés, a gazdasági szabadságjogok és a munkavállalók jogai. A Viking és Laval ügy óta, ez 3 per 2-es pontja a jelentésnek, valamint konzultációkat tartottam az ETUK vezetésével és a Business Europe-pal, azért, hogy megvizsgáljuk, milyen úton, módon lehetne megoldásokat találni, mert mindannyiunk számára zavaró, hogyha az egységes piac szabadság jogai nem egyeztethetők össze a munkavállalók alapvető jogaival, és fordítva. Ez nem jó az európai építménynek, és az állampolgárok jogai számára sem. Itt két kulcsfontosságú ajánlást található a jelentésben a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos irányelv, valamint a munkavállalók és a cégek jogai, adminisztratív, vagyis igazgatási együttműködés, a személyek szabad mozgása, a határon túlnyúló szolgáltatások, valamint milyen intézkedéseket lehet elfogadni azért, hogy világosába tegyük a kiküldött munkavállalók a irányelvet, valamint garantálni a sztrájk jogot. Kettes cikk, 98-as tanácsi irányelv. Ez világosá tette, hogy ez a szabályozás, aminek az volt a célja, hogy erősítsék az áruk szabad mozgását, ez nem hozta magával a munkavállalók exkluzív jogainak biztosítását etérem. Azután van itt egy másik kérdés. Tudom, hogy ez igen közel áll az elnök asszonyunkhoz, de gondolom, hogy onok, önök közül volt. A szociális szolgáltatások és az egységes piac kérdése. Itt van egy igen jelentős ajánlás növeljük az állami támogatással kapcsolatos rend, deleteket, azután a közbeszerzési szabályok, amelyeket a kompenzációs szabályokkal kell összeegyeztetni. A 14-es cikk alapján kellene itt javaslatokat tenni, Lisszaboni szerződésről van szó, vagyis minden állampolgárnak joga van néhány alapvető banki szolgáltatáshoz. Azután nézzük meg, hogy hogyan lehet kiterjeszteni a 14-es cikk alapján az egyetemes szolgáltatásokat az elektronikus kommunikációk terén a széles sávú hozzáférés megteremtése szempontjából. Azután a közbeszerzések területén vannak itt olyan javaslatok, amelyek a szociális és zöld növekedést is eredményezhetik, és az ezzel kapcsolatos aggodalmakat orvosolhatják. Végül pedig van itt egy másik téma, ami igen szenvedélyes visszhangot váltott ki. Nem tudom, hogy ez negatív vagy pozitív szenvedély e Beresz elnök asszony részéről. Ez pedig a szociális kérdésekkel függ össze. Bár lehet, hogy néhányan közölünk szerettek volna adóügyi harmonizációs javaslatokat is látni, de én szkeptikus vagyok, nem tudom, hogy ez ma az EU-ban megvalósítható-e. De szilárd meggyőződésem, hogy szerényebb megközelítés szükséges az adóügyi együttműködéshez és az adóügyi koordináláshoz, és szerintem ez szükséges és meg lehetséges is. A helyszíni, a terepen szerzett konkrét tapasztalatok vezérenek engem. A 96-os adóügyi csomagról beszélek. Ezt az ECOFIN tanács egyhangulag elfogadta itt jelentős adócsomagról volt szó, mégpedig a megtakarítással kapcsolatos adóügyi irányelvet is belefoglalták ebbe. Azóta itt változások voltak, adóügyi csoportot hoztak létre, az adóügyel foglalkozó biztos vezér vezeti ezt a csoportot, és az pénzügyminiszterek is részt vesznek benne nem lehetetlen itt még új javaslatokat tenni. De mi itt a kapcsolat a szociális térrel? Szerintem szorosak itt a kapcsolatok, mert hogyha azt akarjuk, hogy a piaci integráció folytatódjon, és szerintem mi ezt bővíteni akarjuk, és nem szűkíteni, de ha közben semmit nem teszünk az ezt kísérő adópolitikák érdekében, akkor továbbra is ott lesz a tőke, ami igen mobilis, és ez az adó ügyi verseny ki fogja használni, de közben a munka, a munkaerő kevésbé mobilis, és ez az előbbi ennek a hátrányára lesz. Közben az a célunk, hogy munkahelyeket teremtsünk. Úgyhogy ez a helyzet negatív lenne, és az is negatív, hogyha egy nap mindez létrehoz egy koalíciót az egységes piac integrálódása ellen. Köszönöm. Nagyszerű, köszönöm szépen ezt a kiváló előadást. Közvetlenül kitért ugyanis a számunkra legfontosabb kérdésekre. Alessandro Szerkász, majd Ole Christensen következnek. Szerkasz úr! Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Monti. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Monti, biztos úr. Ha megengedi, azzal kezdeném, hogy az előadása kiválónak, hasznosnak és igen értékesnek tűnt számomra. Nagyon szépen köszönöm, hogy azt a három dimenziót három tengelyt felvázolta, amelyet felvázolt, mert higgyel nekem, hogy nagyon ö, ritka az, hogy ilyen európai, politikai, ö, ö, gazdaságpolitikai megfontolásokat ilyen világosan hallunk, hiszen a politikai vita konszenzusa arról szól, hogy minél jobban megerősítsük Európát, és hogy ne állandóan függjünk végül is az, az, a piacok és a mm, gazdaság szereplőinek ö, kényekedvétől. Európán belüli folyamatról beszélt ön is. A probléma viszont az, hogy a piacunk sokkal tágabb értelemben vendő kettős a kihívás, tehát egyrészt folyamatot kell beindítanunk a szabályokról, a kötelezettségvállalásokról, 27 Európájában, de a világ méretű eh, fellépést sem szabad elfelejtenünk, hiszen mi 60-70-80-as években e, olyan pénzügyi időszakban hívtuk létre az egységes piacot, amikor a kontextus, a világ szintű kontextus egészen más volt. Ma már máshol járunk. A gazdaságpolitika ma már ö, sokkal összetettebb, mint volt annak idején, akkor szinte gyerekjátéknak tűnt ezt az egységes piacot létrehozni, hiszen a szuverén ö, ö, adósságát, ö, adósság szolgálatát mondjuk ö, 10-30 év alatt meg lehetett egy országnak oldani. Tehát valahol nem csak az európai konszenzus dimenziójáról beszélünk, a G20-ak dimenziójáról, nemzetközi kontextusról szólunk tehát. Átolvastam, nem biztos, hogy részletekbe menően az ön jelentését, de milyen megoldási lehetőségeket javasol ön, Monté úr? Mert most mi egy házat építünk, de az alapok rengtek meg. Monté úr, az én harcomat, agályomat fejezi ki, hiszen egy olyan gazdaságban élünk, ahol a versenyképesség, a verseny, mint olyan nemzetközi téren kerül megvívásra, azt hogyan oldhatjuk meg EU szintjén, hogyha nem koherens mindezzel az ILO-ban és másutt is nemzetközi síkon valóban a munkavállalók jogait védő törvény támogatni az Európai Uniónak valahol a béke szigetének kell lennie egy olyan dzsungelben, ahol nincs csak piaci ö, ö, igazság. Sergio Cofferati, de előtte még Krisztensen úr. Eh, Köszönöm szépen. Monti úrnak köszönetet szeretnék mondani a jelentésért az új stratégia témájában, a belső piaci új stratégia témájában. Természetesen nem szabad előre örülni a dolgoknak, de nagyon pozitív az egyensúly. Szabad tőkeáramlás az egyik oldalon, a szabad mozgás, a másik oldalon pedig a munkavállalók jogainak óvása. Nagyon fontos itt az egyensúlyt megtalálni. Nagyon örültem a Le Monde-ban cikknek. Barosszó elnök azt kérte, hogy legyen egy ilyen stratégia ezen az új területen. A belső piac sarokköve az Európai Uniónak, és hogyha a polgárok a belső piacot elfogadják, akkor megfelelő szabályozásoknak kell létezniük. Ez, ped, ez pedig azt jelenti, hogyha valaki egy másik országba megy, hogy ott keressen munkát, akkor természetesen ennek az adott országnak a munkaügyi szabályait be kell tartani. Éppen ezért nagyon jó volt, hogy az Európai eh, Bíróság azt kérte, hogy itt máshogy legyenek a dolgok. Az Ulfert Viking eh, ítéletek eh, születtek meg, és a legutóbbi a Luxemburgé volt. Ezek a legfőbb ítéletek. És itt az hangzott el, hogyha az Európai Unió szolgáltatási irányelvét hatályba léptetik, amely az elmúlt év elejével lépett hatályba, illetve a szociális és horizontális záradék is, akkor ezek a szabályozások valószínűleg megváltoztathatták volna a bírósági ítéleteket. Lehet, hogy erről röviden még beszélnünk kéne. Fontos, hogy a belső piac szabályozásai ne kerüljenek előtérbe a munka jogi szabályozásokkal szemben. Az északi országokban ez problémát jelentett, Svédország és Dánia nem rendelkeznek törvényileg, törvényileg előírt minimálbérrel, illetve a szociális partnerek azok, akik Svédországban és Dániában felügyelik a munkaerőpiacot. Éppen ezért lehet nyomást gyakorolni a munkaadókra, annak érdekében, hogy a munkavállalók bizonyos követeléseinek eleget tegyenek, és ez a kiküldetési irányelven is fontos, hogy érvényre jusson. Köszönöm. Euh, monsieur Sergio Cofferati. Sergio Cofferati, aztán pedig biztos úr a három első kérdésre azt javaslom, válaszoljon is meg. Cofferati úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is úgy gondolom, hogy Monti úr, ahogyan elmondta, egy idő eltelt már azóta, hogy a dokumentumát megfogalmazta, és most előadást tartott arról. Látjuk, hogy itt az ideje, hogy fellépjünk, és körültekintőek legyünk a dokumentumban, amelyet ön összeállított, utal arra, hogy fiskális harmonizációra van szükség az Európai Unió tagállamaiban. Valóban. Amennyiben az a célunk, hogy egy olyan piacot hozzunk létre, amelyben nincsenek egyenlőtlenségek, és amely a fejlesztési politikákat támogatja, hiszen valahol Európában ez most a sarokköve, a problémáinknak, az a veszély fenyeget minket, hogy valahol Ugyan elemezzük a dolgokat, de nem adunk hatékony és hiteles fejlesztési iránymutatásokat. Hogyan jussunk konszenzusra az Európai ö, Gazdasági Unióról? Hát ez bizony komoly problémát jelent számunkra. Amikor megszorító intézkedésekről beszélünk, ma Európában, akkor megkérdője, megkérdőjelezzük azt, hogy egyáltalán több millió ember mit is vár el az egységes piasztól. Mire gondolok? Például az adópolitikának nincs sok értelme. Miért? Azért, mert számos európai ország még nem rendelkezik befektetésbarát fiskális politikával. Sokan sok országban e, igazából az ilyen befektetés barát politika nem valósul meg, és egy adott pénzügyi ügyletnél nem azonosak a szabályok. Nem gondolja ön, Monti úr, hogy egy eltérő ö, fiskális politikai kritériumot kellene meghatározni azok között, akik alapvető fejlesztési ö, hagyományos ö, ö, műveletekre ö, szeretnének ö, adót kivetni. Vannak gazdasági szabadságjogok, és a különböző gazdasági tevékenységek esetében mit gondol például a sztrájkjogról? Mi a helyzet a gyülekezés szabadsággal? Valahol itt egyszerűen olyan eseteket is ismerünk az Európai Unióban, ahol nem lehet szabadon szerveződni. Ami a növekedés esetét illeti, és a vállalkozásokban a gazdasági tevékenységet illeti, valahol ez ellentétben áll a kollektív szervezéssel, mint olyannal. Itt most közvetlen kapcsolatot kellene a vállalkozások és az egyének között ö, megteremteni, és akkor a kollektív szerződésekben is lehet, hogy nem lenne visszalépés, ami most még van. Mit gondol a prudenciális elvekről, az elővigyázatosság elvéről, hogy nehogy ö, esetleg precedens értékű esetekről kelljen beszámolnunk. Köszönöm. Uh, I would like first of all to thank, uh... Először is szeretnék köszönetet mondani mindhárom parlamenti képviselőnek, aki eddig hozzászólt. Mégpedig azért, mert túlságosan és nagylélkűen látják az én munkámat. Szarkasz úr, amit ön kiemelt, rendkívül kritikus az ön véleménye. Ha azt látjuk, hogy Jacques Delors 25 évvel ezelőtt kialakította a fehér könyvvel az egységes piacot, ez egyébként a 85-ös júniusi Milánói Európai Tanácsülés elé került, ezt kiemelném. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 25 évben milyen különbségek tapasztalhatók, akkor az az, hogy a mi relatíve kis eh, egységes piacunkat eh, a globalizálódás jellemzi. Ön kiemelte a globális dimenzió több aspektusát. A jelentésben megpróbáltam ezzel számot vetni. Szerintem ez olyan műhely, olyan építkezés, ahol az európai szakpolitikáknak kicsit többet kellene tenniük. A válság. Várjuk a válságbizottság konklúziait és a jelentést. Szerintem nyitottabbak vagyunk a kormányzás multilaterális formáival szemben, hiszen azokat végül is itt találták ki Európában. Jean Monnet találta ki a globalizáció kormányzatot, több mint 50 évvel ezelőtt. Ez egy kontinentális, globalizációs folyamat volt, annak kormányzása, irányítása, amit ő kitalált. Megpróbáljuk globális szinten elérni azt, hogy az európai értékek terjedjenek, fejlődjenek. És úgy gondolom, hogy az, hogy ezt Ázsia, Amerika mennyire tudja elfogadni, ennek a lehetősége most nagyobb, mint a válság előtt, mert a G20 az csak kezdő erőfeszítés ebben a irányban, úgyhogy úgy gondolják, hogy multilaterális erőfeszítés nélkül is el tudunk érni sok mindent. És azt is hiszem, hogy Európának sikerül majd ezeket az értékeket globálisan a felszínre hozni, és ez attól is függ viszont, hogy mennyire lesz egészséges az európai gazdaság, és mennyire lesz éppen ezért versenyképes. Hosszú téven, távon mindkét dologra törökednünk kell, az európai gazdaság versenyképességére, még akkor is, hogyha nincsenek itt még egyelő esélyek, valamint el kell érni, hogy nagyobb legyen itt a lehetőség az egyenlő esélyekre, mégpedig úgy, hogy kifejlesztjük a szociális standardokat, normákat, valamint szabályozzuk az állami támogatást, az állami támogatás ellenőrzését. Szeretném még megjegyezni, hogy jövőre Franciaország fog elnökölni a G8-ban és a G20-ban egyaránt. Franciaország az az ország, amely azt akarja, hogy az európai irányítási, kormányzási mód terjedjen, elterjedjen mindenütt a világon ami az állami támogatással kapcsolatos szabályokat, illeti és a vállalatok és a kormány közötti kapcsolatot. Ezek a kérdések döntőek a globalizáció szempontjából, és éppen ezért miért ne használjuk ki annak a lehetőségét, hogy egy nagy EU tagállam fog elnökölni e két jelentős csoportban, és miért ne használjuk ki, hogy ezt a napirendet előtérbe helyezzék. A másik hozzászóló beszélt a kiküldött munkavállalókról, és az azzal kapcsolatos meglátásokról a skandináv országokban. Csak annyit mondhatok, mint amennyit már a jelentésbe leírtam, ez nem túl sok, de Andor László, a felelős biztos, hasznosnak találja ezeket a gondolatokat. Ma beszélgettem vele, tudom, hogy az önök szakbizottságával ő szoros kapcsolatban áll. Remélem, hogy ezek az utak, amelyeket a jelentés tartalmaz, segíteni fogják a bizottságot és a biztos abban, hogy koherens stratégiát dolgozzon ki. Remélem, hogy hasonló lesz a helyzet a jelentés többi részével is, hiszen most megkapta a bizottság, a parlament és a tanács ezt a jelentést, és ezt élettel kell megtöltenünk. Ami pedig a kedves honfitársamat illeti, köszönöm az igen kedves szavakat, amelyeket hozzám intézett, ami a fiskális ügyek koordinálását, harmonizálását illeti, ezek fontosak, hiszen a növekedés dimenziója kulcsfontosságú kell, hogy legyen e szempontból. Növekedés, foglalkoztatás, környezetvédelem, a klímaváltozás elleni harc. Ezen kereteken belül, egyébként ezt nem fejtettem ki bővebben a jelentésben, úgy gondolom, hogy oda kell figyelni az adórendszerekre, a befektetésekkel összefüggésben. Mindig amellett voltam, hogy amikor a stabilitási paktumot alkalmazzuk, akkor külön figyelmet fordítsunk az állami befektetésekre, összefüggésben az állami kiadásokkal, azután a sztrájkhoz való jog, amit meg kell őrizni az egységes piac négy szabadság jogán belül. Egyetértünk önökkel etéren, és egyébként erről szól is a jelentés, amikor a kiküldött munkavállalókról van szó. Önnek biztos sajátos tapasztalata van, figyelembe véve az országát nem gondoltam a szervezeti, szervezkedési szabadságra, a sztrájkhoz való jogon felül, és eh, itt szólni kell a munkavállalók képviseletéről is. Ezt nem fejtettem ki bővebben, mint mondtam, de egyetértek önnel, hogyha az egységes piacot rójai lónak tekintjük, és hogyha nem engedjük az ilyen típusú kapcsolatok szabad szerveződését, akkor szerintem ellenségesek vagyunk, vagy leszünk a egységes piaccal. Köszönöm, hogy ezt jelezte. Hárman kértek még szót, de most megragadnám annak alkalmát, hogy választ adott Koferáti kollégánk kérdésére, hogy én is megerősítsem ezt a gondolatot. Itt, a szakbizottságunkban felelősek vagyunk, mint ön is tudja, a globalizációs alkalmazkodási alap végrehajtásáért, és egy iskola példáját is tudnám e, idézni most ennek az emblematikus helyzetnek, amely a Dell vállalkozás helyzete. Nem akarom én most elmondani, hogy mi történt a Dellel, de számos ö, példája mutatja a Dellnek, hogy delokalizál az Európai Unión belül is, a Dell is, és Írországban például a Dell igen jelentős munkavállalói létszámot ö, ö, bocsátott el, ezért mobilizálnunk, mozgósítanunk kellett a majdnem több mint ezer munkavállaló elbocsátását követően a, ezt az alapot, és ezen ezer munkavállaló semmilyen szakszervezeti képviselettel nem rendelkezett. Igen, nehezen lehet hatékonyan fellépni ilyen feltételek mellett az alapot. Azt gondolom, hogy amikor érvelünk amellett, hogy a szociális jogokat ismerjük el, az egységes piac elmélyítésekor, kiterjesztésékor, akkor kritikusan kell fellépnünk. Hozzátenném még, hogy a Dell példa megerősíti ennek szükségességét. Ön is tudja, hogy Dell az ír gyárát bezárta, és egyszerűen delokalizált Lengyelországba. Úgyhogy két Európai Uniós ország állampolgárait egymás ellen szította így. Három. Marian Arkin, Regina Bastos kért szót, majd egy harmadik kolléga. Dellel kapcsolatban talán tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Monté biztos úr. Nagyon élvezettel olvastam az ön jelentését, és bólogattam, amint olvastam az oldalakat. Csak ezt el szerettem volna mondani hallgattam azt is, ami a plenárison hangzott el, és ön a jelentésére azt a szót használta, hogy szexi. Azt gondolom, hogy ő nagyon jó elemzést készített a helyzetről, különösen a válság utáni helyzetet illetően, és fején találta a szöget, amikor azt mondta, hogy a polgárok már nem bíznak meg a piacban. Ön azt mondta, hogy egy jó szolgáról, de rossz mesterről van szó, és nagyon gyakran úgy érzik a polgárok, hogy a piac vált a mesterré, és éppen ezért nem bíznak meg benne. És ön beszélt Hollandiában és Franciaországban a tartózkodásról. Írországban eh, két kampányt folytattunk a Lisszaboni szerződés érdekében, és azt gondolom, hogy nagyon gyakran elfelejtik az emberek, hogy nemmel szavaztak Franciaországban és Hollandiában, a struktúrák megváltoztak, és már nem kérdezték meg a polgárokat arról, hogy erről mit gondolnak. Én nem mondok ítéletet ez ügyben, csak azt mondom, ami történt. Úgy tűnik, hogy mindez szimptomatikus, és a polgárok elveszítették a bizalmat. Annak érdekében, hogy Írországban visszanyerjük a bizalmat, sok mindent kellett tenni, és ez nem volt könnyű. Én elmondtam itt az ülésen, és néhányan azt gondolhatják, hogy túlzok, de nem a Laval és a Rufford esetek részleteit ismerik a polgárok Írországban. Ezeknek a hatása jelentős, hiszen úgy érzik, hogy közvetlen hatással van mindez az életükre, és erről már volt is szó itt a szakbizottságban. Két megjegyzésem van. És három kérdésem, az első megjegyzésem. Ön azt mondta, és én ezzel nagymértékben egyetértek, hogy egy erőteljesebb belső piacot nem lehet konszenzus nélkül elérni a kis és középvállalkozásokról, fogyasztókról és polgárokról beszélőn. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, és számos ajánlás, amit ön megfogalmazott, visszhangra fog találni, és három kérdést is szeretnék önhöz intézni. Ön a fiskális konszolidációról beszélt. Én Írországból érkeztem, és hogyha a stabilitás és növekedési csomagot tartjuk 2014-ig, akkor az aritmetika ugyan helyé, a helyén lesz, de nem fog növekedni a gazdaság. Tehát egy csapdában vagyunk mi e, Írországban és más tagországok is. A számokat tartani kell, de nagyon sok esetben e, meggyógyíthatatlanul károsítjuk a gazdaságot ezzel, és nincsen stimulus arra, hogy fellendítsük a gazdaságot. A második kérdésem az adókoordinációra vonatkozik. Hogyha Írországban lenne értelme annak, hogy az adókoordináció legyen, akkor nem kaptunk volna igen választ a Lisszaboni szerződés a polgároktól. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a közös konszolidáció milyen mértékben támaszkodik a társasági adó alapra. Hol termelik a cikk, az árucikkeket, hol értékesítek ezeket, erről sok ö, ö, szó volt már, és lehet, hogy ezeket igazságosabban lehetne szétosztani. Végezetül pedig ön azt mondja a belső piacról, hogy nyitva kell tartani, de nem szabad lefegyverezni. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó leírás a helyzetnek, és a kollégáink egy része is foglalkozott ezzel az ügyel. Az ön elképzeléseit eh, várom ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Bastos. Regina Bastos, majd Elizabeth Schröter asszony. Bastos asszony. Köszönöm szépen elnök asszony. Köszönöm, professzor úr, Mário Monti professzor úr. Köszönöm a lelkesedését, köszönöm a reményt, amely sugárzik a munkájából, amelyben elmondja, hogy milyen stratégián keresztül lehet újra aktiválni, újra fellendíteni az egységes piac új stratégiáját. Professzor úr az ajánlásaiban konszenzust alakított ki. A gazdaság és a szociális modell összevonásáról, összeegyeztetéséről van szó, és mi nap napi életünkben az Európai Unióban folyamatosan konfrontálódunk ezzel a nehézséggel, hogy hogyan lehet összeegyeztetni e két aspektust. Súlyos problémákat látunk, amelyek a pénzügyi és gazdasági válságból fakadnak. És ezek a problémák arra ösztönzik az országokat, hogy egyre protekcionistább módon, egyre inkább önmagukba fordulva próbálják megoldani saját problémáikat az Európai Unió 2020-as stratégiáját olvasván, és Monti biztos sorait is olvassuk, nem biztos, hogy ez a fajta protekcionizmus valóban segíti az EU-t. Én szívvel, lélekkel Európa barát vagyok, és azt gondolom, hogy több nagyobb fiskális gazdasági integrációra van szükségünk az európai projekt kiteljesítéséhez, de realistának is kell maradnunk, mert ellentétes irányból beérkező jeleket is látunk. Monti úr, közösen elgondolkodhatnánk-e egy gondolaton, hogy a személyek, a javak, szabad mozgását áramlását látjuk egyik oldalon, másik részt pedig a polgárok jogainak védelmét. Látjuk, hogy a szabad mozgás, szabad áramlás különböző akadályait lebontjuk. De ami a szakmai öm, diplomák elismerését illeti, Hát azt nem igazán látjuk, és nagyon jól tudjuk, ugyan ön a jelentésében nem utal erre, de ez is a mobilitáshoz vezető út egyik lépése lenne. Hogyan gondolja ön? hogyan látjuk, hogy számos alkalommal akadályokba ütköznek a szakemberek, és nem tudják elismertetni más tagállamokban saját diplomáikat, képesítéseiket. Sokszor még saját országukban sem képesek így elismertetni az állampolgárok az, a diplomáikat, akkor mm, észak és dél között óriási különbségek vannak. A szociális biztonsági aspektusokra is szeretnék utalni, komoly súlyjal rendelkeznek politikai síkon ezen kérdések ami a ö, szociális biztonsági szolgáltatásokat illeti, hogyan lehetne ö, úgy eljárnunk, hogy harmonizáljunk. Hogyan lehet összeegyeztetni a harmonizációt a tagállamok azon igényével, hogy fenntarthatóan működtessék európai szinten a társadalombiztosítási rendszert. Az európai rendszer fenntarthatóságát szinte nem is tudom, hogy lehetne megvalósítani. Hogy lehet mindezt összeegyeztetni? Egy példával is érvelnék. Nemrégiben történt egy eset. Nemrégiben egy határokon átnyúló mobilitást kívánt az EU létrehozni a különböző páciensek, betegek egészségügyi ellátásában a legalapvetőbb szolgálatról és a legalapvetőbb munkavállalói jogról van szó, de vannak esetek, ahol egyszerűen elutasításra került egy ilyen ö, igény. A tanácsban a határokon átnyúló ö, egészségügyi ellátások ö, ö, elismerésére nem volt ö, készség hogyan lehetne a szociális jogokat jobban megerősíteni, és azzal együtt az egységes piacot is megerősíteni. Söter asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem a következő érdekelne. Örülnék annak, hogyha a tényleg nehéz részeiben jobban elmerülne ennek a jelentésnek, és az egyik legnehezebb kérdés természetesen a szociális szolgáltatások, általános érdekű szociális szolgáltatások. A Lisszaboni szerződés után ez különösen igaz, hiszen ezek nem tartoznak európai szintre. Ez azt jelenti, hogy a tagországok szabadon szerveződhetnek, és a finanszírozásról is szabadon dönthet, dönthetnek. Konzekves módon tovább gondolva mindezt, ez azt jelenti, hogy a belső piaci szabályozások és az említett szolgáltatások között nincsen egyensúly. Ön óvatosan fogalmaz, de ez nem teszi világossá a szöveget. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy a jövőben mi lesz a helyzet. A belső piaci szabályozások a szociális szolgáltatásokban is érvényesülnek-e, kell, hogy érvényesüljenek-e, illetve a bizottság továbbra is arra fog-e törekedni, hogy ezek a szolgáltatásokat belső piaci szabályozások értelmében oldja meg, vagy a bizottság ezt a korlátot, amelyet úgymond a Lisszaboni szerződés állított fel, tiszteletben fogja-e tartani, és melyek a feltételek, milyen feltételek vannak-e, vannak. Ön mit gondol mindenről? Minek kell történnie ahhoz, hogy egy adott szolgáltatás ne essen ezen versenyszabályok alá, és mit kell tenni, illetve mi kell, hogy történjen annak érdekében, hogy a szociális aspektus jusson érvényre, és kerüljön előtérbe ezen szolgáltatások alapján, ne a gazdasági aspektusok. A szolgáltatási irányelvről folyó viták eh, kezdete óta küzdködünk ezekkel a problémákkal, és a szürke zóna jelentősen megnehezíti azt, hogy a szociális dimenziót erősítsük ezeknél a szolgáltatásoknál, és ennek a következménye ma délben egy nagyon jó tanulmányról hallottunk, a Dublin Foundation készítette ezt, tehát a szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindig az ember pénztárcájától függ, és ez jelentős szociális szakadékokat terem. Mi a válasz erre a problémára? Ez az én kérdésem, és hogyan tudjuk ezeket megoldani annak érdekében, hogy a szociális aspektus erőteljesebben érvényre juthasson. It's very instructive for me to come to this committee. Nagyon hasznos számomra, ez a látogatás itt a szakbizottságban, hiszen végre vannak olyan témák, amelyeket ön sokkal, jobb, önök sokkal jobban ismernek részleteiben, mint én. Ez kevésbé fordul elő a belső piaci szakbizottságban például, vagy más szakbizottságokban. Elnök asszony. Ami a delokalizációt illeti, emlékeztetnék arra, hogy a szociális és munkavállalói jogok mellett a delokalizációnál azt gondolom, hogy nagyon fontos, ahogy ezt a jelentés meg is jegyzi, az első pont, hogy egy feltételekhez kötött záradékot vezessünk be a struktúrális alapokban azért, hogy a fegyelmezettebb tagországokat ezzel jutalmazzuk, jutalmazzuk amelyek a belső piac megvalósításában élen járnak. Tehát a tagországok előnyt kovácsolhatnak abból, hogy a belső piac tagjai beleértve a delokalizációt is. de kell, hogy legyen a strukturális alapokban egy záradék, amely azokat a tagországokat jutalmazza, amelyek nem csak hogy profitálnak a belső piacból, hanem hozzá is járulnak illetve azok a tagországok, amelyek erősítik azokat a szabályokat, amelyek arra irányulnak, hogy a delokalizációt végrehajtott vállalatokat támogassák. Németországban, Franciaországban ez gyakran így van. Ami az új stratégiát illeti a belső piac kapcsán, nem tudom, hogy ez tényleg szexi-e. Én mindig felhívom egy pontra a figyelmet. Sajnos a belső piac témája nem annyira vonzó, nem annyira szexi és ez megnehezíti a helyzetet. Nagyon sok más olyan téma van, amely politika szempontból sokkal inkább bonzó, például a válságbizottság által taglalt témák, a válság ugye önmagában véve vonzó, nem de? Azt gondolom, hogy a fontosságú politikai szempont az, hogy hogyan alakítsuk át a folyamatot. A belső piac technokrata, szétdarabolt, nem vonzó, mondhatunk további jelzőket is. De alapvetően mindez az euró alapja, a pénzügyi szolgáltatások alapja, olyan dolgok alapja, amelyek most politikai szempontból vagy jó, vagy rossz okok miatt, de vonzóbbak. A probléma pedig abban áll, hogy a belső piacot hogyan tudjuk vonzóbbá tenni politikai szempontból. Önök számos megjegyzést tettek, a fiskális konszolidáció a növekedéstől eltávolíthat bennünket, és messze vihet. Én úgy érzem, hogy amikor a közvélemény és a piacok valamilyen tényezők által felkorbácsolódnak, akkor a fiskális konszolidáció javíthat az elképzeléseken, ez az úgynevezett Ricardo hatás, például a kiadások kapcsán, és nem a korlátozások kapcsán, de az egyensúly, a nettó egyensúly a gazdasági tevékenységeket korlátozza rövid és hosszú távon. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint korábban a kompenzáció, mégpedig egy élénk ellátási politikával és az európai gazdaság fellendítése, és erre a kulcsfontosságú válasz a belső piac ami a CTB-t és az adókoordinációt illeti. Az én konzultációmban a, úgy tűnt, hogy a gazdaság szereplői ezt támogatják. Természetesen nagyon sok tagország rendelkezik bizonyos nehézségekkel. Nem tudom, hogy ebbe a területben megfelelő politikai befektetés történt-e az adókon, ko, koordinálásban. Én azt gondolom, hogy nem tettek meg az érintettek mindent. Sokkal erőteljesebb politikai fellépése van szükség, és a tagországoknak nyitottabbakká kell válniuk. A harmadik megjegyzésem pedig a nyitott, de nem lefegyverzett belső piac. De Gucht biztos ezen az ügyön dolgozik, és azt gondolom, hogy minden lehetséges eszközt fel kell használni. Tudom, hogy a parlament nem lelkes a dél kötött bilaterális megállapodás felett, de azt gondolom, hogy fontos a fegyelem, és a fegyelem elvének betartása az állami támogatásokat illetően, amelyeket az állam a vállalkozásoknak juttat, és ez korábban problémát jelentett. Basztos asszony kérdésére reagálva, ön mélyen és első kézből ismeri a konkrét problémákat, és azokat az akadályokat, amelyeknek nem örülnek a tagországok a mobilitást illetően, különösen ami a szakmák kölcsönös elismertethetőségét illeti. Azt gondolom, hogy ez egy szélesebb körű megközelítés része. A privilégiumok elleni küzdelem, amely nagyon gyakran korporatív jellegű, igen fontos ebből a szempontból. A spanyol civil mérnökök témája Lengyelországban. Nagyon érdekes, hiszen ők nem találtak munkát Spanyolországban. Sokan Lengyelországba mentek, Lengyelország gazdasága fellendülőben van, virágzik, de vannak olyan szabályok, hogyha jól emlékszem, ezek a munkák feltételezik a lengyel nyelv tudását. Nem tudom, hogy a, ugyan az orvosoknál ez magától értetődik, a nyelvtudás fontossága, de hogy a mérnököknél ez miért kéne, hogy olyan szigorú elvárás legyen, azt nem értem. Tehát az Európai Bizottság, mint versenyhatóság, a nemzeti versenyhatóságok együttműködésére szükség van, illetve jelentősebb fellépésre és aktivitásra a kölcsönös ellenőrzés területén a tagországok között. És ön említette az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés jogát, a beteg mobilitást. Ezek nagyon érzékeny témák. Azt gondolom, hogy ezeket konkrétabb formában könnyebb megoldani, hogyha mondjuk csomagban szerepelnek, hiszen néhány olyan ország, amely a leginkább ellenálló ezen a fronton, és a leginkább ellenzi a nyitást ezen a területen, ezek olyan országok, akik szeretnének előrelépést látni például az adókoordináció területén. Tehát, hogyha lehetőség van a csomag kialakítására, amelyben számos elem van, akkor arra is lehetőség van, hogy előrelépjünk. Tehát jobb az egészet csomagban kezelni, mint az egyes elemeket izoláltan. Ez kulcsfontosságú, remélem, hogy a bizottság ezt érzi, és a parlament is, és a tanács is, hiszen ezeket csomagban kell bemutatni. Sötter asszony kérdésére reagálva, bevallom, hogy a szociális kérdéseket illetően, amelyeket ön felvetett, én ezekkel kapcsolatban korlátozott tapasztalattal rendelkezem. Ön azt mondja, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások területén a jelentés nem megy elég messzire biztosítatom arról, hogy a bizottsági kultúrában, illetve ebből a szempontból ez a jelentés túlságosan is messzire megy, ami pedig a szociális dimenziót illeti, nem tudom, hogy ez vajon inkább több harmonizáción keresztül valósulhat-e meg Európai Uniós szinten, vagy inkább, és én inkább ezt gondolnám, hiszen nem vagyok szakértője a szociális témáknak, mint ön, Azt gondolom, hogy a melléktermékeket eh, ki kell küszöbölni a belső piac működéséből, azokat a melléktermékeket, amelyek az egyes tagországok eh, kormányai számára megnehezítik azt, hogy a szociális eh, céljaikat megvalósítsák. Ez a helyzet az adó versennyel, amennyiben nincs ellenőrzés, töröljük az adóalapot, ezzel torzítjuk az adóversenyt, a tőke és az adó szempontjából, és a tagországok számára megnehezítjük azt, egyre nehezebbé tesszük azt, hogy saját szociális politikát alakítsanak ki, hogy kompenzálják az integráció veszteseit, a saját költségvetésükből. Tehát ezek a kísérő politikák nagyon fontosak azért, hogy a szociális dimenzióban nagyobb szabadság legyen. De én ezeket az esetleges válaszokat, amelyeket az utolsó kérdéskörre adtam, nem szeretném úgy bemutatni, mintha ezek mély, részletes és teljes válaszok volnának. Ezekben a dimenziókban ez a szakbizottság azt gondolom, hogy jelentős hozzájárulást tehetne. Amikor majd a jelentés után a bizottsági javaslatok megjelennek. Jó, Madame Elizabeth. Köszönöm, Morán asszony, majd Ilda Figerdo asszony. Morán asszony, Köszönöm szépen, elnök asszony. Professzor úr, nagyon nagy érdeklődéssel olvastam az jelentését, az egészet elolvastam. Van egy jól körülhatárolt kérdésem. Látom, hogy elmélkedhetünk itt a gazdasági kérdésekről, de itt ebben a bizottságban mi a gazdaság hatásának realitásaival foglalkozunk, és azzal, hogy hogyan választanak a nők és a férfiak, akik ezen körülmények között élnek. Nyitott és nem lefegyverzett piac szemben a konkurenciával, a világkonferenciával. Az előbb szólt az elnök asszony arról, hogy a globalizációs alkalmazkodási alappal is foglalkozunk mi, és hogyha a munkavállalók és a vállalkozások helyzetére gondolunk, akkor ők egyre inkább szenvednek a válságtól. Nagyon sok segítség kérés érkezik, és a helyzet, a válság egyre több munkavállalót, a munkavállalók tömegeit érinti. Ott van Brazília, India, Kína helyzete és a nyitott piac, akiket teljes, a nyitott piac és a munkavállalók, akiket teljes mértékben érint a válság. A másik a munkavállalók mobilitása. Hogyan lehet ezt földrajzilag megoldani? Nagyon sok gondunk van azzal, hogy ezt eh, stimuláljuk. Egyébként a tapasztalatok értékelése is nehéz. Minden alkalommal, amikor új programot indítunk, ezek reaktív és nem proaktív programok. A válság kellős közepén vagyunk, hogyan próbáljuk meg eh, a válságot eh, megoldani most azonnal, mégpedig úgy, hogy a célokat egyre inkább megvalósítsuk. Ott van a munkavállalók mobilitása, a végzettség, a minőség elismertetése, de közben ott van a konkurencia, a válság egy időben, és bizony sok vállalkozást kivéreztettek, és a munkahelyek ezreit veszítették el az emberek hogyan lehet itt valamit tenni, mégpedig felgyorsítva. Figerejdo doasszony, közben kiment, biztos a módosító indítványokról tárgyal, úgyhogy akkor inkább helyette én kérdezek. Biztos úr, professzor úr, már a mandátum elején feltettem önnek egy kérdést, és azt most ismét feltetem. Hogyan lehet elérni azt, hogy Egyébként van egy konszenzus azzal kapcsolatosan, hogy fontos a belső piac, az EU szüks- sikere szempontjából, de ugyanakkor van egy nagy kihívás és bizalmatlanság. Egyébként azért írta ön ezt a jelentést, mert az az érzésünk, hogy a gazdasági és a az egyéb közös piac, egységes piac, monetáris piac nem együtt fejlődik. Ott van a tőke szabad vándorlása, él a piac, ön a, az amerikai piacra jogosan utal, de közben ott van a másik elem, a fiskális, az adóügyi harmonizálás, a minimális szociális jogok, a szociális jogok hordozhatósága és a konszolidált közszolgáltatások. Emlékszik arra, hogy amikor a fővárosokat ön körbejárta és találkozott a parlamenti képviselőkkel, a nemzeti parlamentekkel, ezeket egyébként az EKON bizottság szervezte ezeket a találkozókat, akkor láttuk, hogy mennyire nehéz egyensúlyba hozni a belső piacot a tagállamok szemében és részéről. A rövidlátóak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy a belső piacot előre visszük, elfogadjuk a szolgáltatási irányelvet, aztán a többit meg még el kell végezni, de ez meg nem történik meg, a többit nem végezzük el. És közben azt akarjuk, hogy a piac működjön. Ön ezt hogyan követi a jelentésben? Ön azt javasolja, hogy legyen egy munkabizottság, amelyet a bizottság vezet adóügyi kérdésekben, és a tanácsban hallottam, hogy már 20 munkacsoport van, és mit kell tenni azért, hogy az ön javaslatait megvalósítsuk. Mit gondol, hogyan lehet a javaslatait megvalósítani? Hát gondolom, hogy ön követi majd ezt a munkát, hiszen érdekli majd az, hogy a javaslatait hogyan használja fel a három intézmény. Köszönöm, elnök asszony. Morán asszony igen plastikusan és vizuálisan illusztrálta azt, hogy itt a konkurencia hogyan éleződik. Úgy gondolom, hogy a az egységes piac önmagában nem ad erre megfelelő választ. Sőt, úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy a lehetséges piac megkérdőjelezése és felaprózódása, a nacionalizmus előretörése nem szolgálja a versenyképes Európát. Néhány téma, ami felmerült, szerintem felhívja a figyelmet arra, hogy tágabb értelemben kellene látni az EU-t például a pénzügyi források, a költségvetések kérdése, a pénzügyi terv kérdése. Érdekes volt önöktől hallani, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap érdekes eszköz, de ugyanakkor, ha jól értettem, ott van a kihívás, a minden nap kihívás, amelyel az európai gazdaságnak szembe kell néznie. Zár szóként visszatérek a csomagtervre, erről már beszéltem, ez kell, hogy segítsen minket a nyomon követésben, hiszen erről ön is kérdezett, elnök asszony milyen veszélytől tartanak önök, vagyis attól, hogy a piac, a liberalizáció, az integráció előre megy, de közben a szociális és a fiskális terület az kimerül az ígéretekben. De én úgy gondolom, hogy ma a politikai akarat, az, hogy előre védjük a piacot, az nagyon korlátozott, nagyon sok tagállamban. Úgyhogy egyik oldalon van látható előrehaladás, de ott a kockázata annak, hogy a piac csak, csak egyedül a piac halad előre, de ez, ennek a veszélye, hogy csak ez történik meg, hogy csak a piac fejlődik, ez szerintem korlátozott. Ami pedig a nyomon követést illeti, ezt majd július 20-án fogom eh, jobban megismerni, mert akkor fogok a biztosok kollégiumával találkozni Barozó elnök eh, meghívása alapján. Ott megvitatják a nyomonkövetés, vagy az, hogy mi történik a javaslataimmal. Szerintem a három intézményt érdekli ez, és ismerik a görög jelentést, a saját kezdeményezésű eh, jelentést, az Ekon bizottság részéről. Úgy látom, hogy nagy figyelmet fordítanak az ágazati perspektívákra a biztosok és a parlamenti bizottságok mindenképpen ezt együtt kell látni csomagtervként, egységes csomagtervként, különben nem fognak a dolgok előre haladni. Szerintem az elnökök szerepe főként a bizottság és az Európai Tanács elnökének szerepeit alapvető. Az Európai Tanácsról szóltam, mert ami a tanácsot illeti, az egy egységes összefüggő stratégia a versenyképességi tanács, a szociális ügyek tanácsa, az ECOFIN tanács illetékességébe tartozik. Sőt, alapértelmezésnél fogva a csomagterv csak akkor állhat össze, hogyha a tanács szintjén a politikai leadership és a tanács állandó elnöke ezt felkarolja, és remélem, hogy ő úgy fogja látni, hogy ezt érdemes integrációs elemként tekinteni a gazdasági kormányzás irányzás keretében, hiszen ő ezen dolgozik. Ugyanez vonatkozik az Európai Bizottságra. Szerintem a három intézmény el fogja mondani, hogy holisztikus megközelítésre van itt szükség, fokozottabban, mint eddig. És úgy gondolom, hogy a szerepek megosztása világos. A bizottság megmarad kezdeményező intézménynek, amelynek az a feladata, hogy őrködjön a szerződéseken és azok megvalósításán. Ami pedig a jogalkotási perspektívát illeti, és az egységes piac újraindítását vagy felendítását, felendítését szerintem érdemes lenne, hogyha a tanács és a parlament felgyorsítaná ezt a folyamatot a jogalkotásban, ahogy ez a 85-ös fehér könyv után történt, a Delors bizottság esetében. Egységes vízióra van itt szükség jövőképre, és fel kell gyorsan, gyorsítani a dolgokat. Nagy érdeklődéssel fogom figyelni az önök előre haladását etéren. Köszönöm. Köszönöm ezt a véleménycserét az egész bizottság nevében köszönöm önnek. Szerintem ez nagyon gyümölcsöző volt, és amikor önt hallgattam, akkor arra gondoltam, hogy már hamarabb meg kellett volna önt hívni, de hát jobb késő, mint soha. És láthatja, hogy a csomagtervet illetően mozgósították magukat a bizottság tagjai. Köszönöm. Euh, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy térjünk vissza a listánkhoz. Kérem, hogy legyenek szintetikusak, vagyis röviden beszéljenek azért, hogy tartsuk a, az időtervünket. Jean Lambert asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak két-három megjegyzésem van. Számunkra a keretirányelv ügye nagyon fontos, hiszen elérkezett az ideje annak, hogy közös gondolatokat és standardokat rögzítsünk arról, hogy hogyan így tudjuk közösen értelmezni azt, hogy mit jelent a minimál bér és a szegénység elleni küzdelemben is nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy méltányos, emberhez méltó körülmények között éljenek az emberek. A 133-as módosító indítvány és az M kompromisszum jelent problémákat. Nem tudom, hogy jelenleg ezekkel mi a helyzet. Nagyon röviden szeretnék magyarázatot adni egy pontra, amikor szavazni fogunk majd erről holnap. Vannak olyan módin, módosító indítványok, amelyeket skandináv kollégák nyújtottak be, és ezekkel gondjaink vannak. A minimálbér és a minimál bevétel között van különbség. A szociális partnerek véleményét értékeljük a tagországokból, a tarifa megállapodásoknál, a kollektív megállapodásoknál, de ez nem ugyanaz, mint a minimál bér, amikor valaki nem dolgozik, és a szociális rendszerre kell, hogy támaszkodjon. Tehát vannak módosító indítványaink, nem arról van szó, hogy teljes mértékben ellenezzük, amit ők mondanak, hanem eh, mi egy kicsit mást gondolunk. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Adam Kossas, puis... Köszönöm, Kossas úr, majd Krisztensen úr. Kósa úr, elnézést, Kósa úr. Köszönöm szépen a szót csak a tolmácsaim félrehallották, vagy félreértették a nevemet, elnézést. Rövidre fogom a hozzászólásomat. Először szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy ezt a fontos témát fölkarolt és foglalkozott vele, és ehhez kapcsolódóan olyan módosítót adtam, ami elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetben lévő embereket veszi figyelembe. Elsősorban fogyatékkal élő emberekre gondolok itt, hiszen ők nagyobb veszélynek vannak kitéve a szegénység szempontjából. Ezt a témát összekapcsoltam az idősödéssel is, mert nekem meggyőződésem az, hogy az ide, idősség és a fogyatékosság a mai világban szorosan összefüggő téma. A kompromisszummal kapcsolatban üdvözlöm azt, hogy jó megoldásokat talált olyan szempontból, hogy a célcsoport megmaradhat, végig a kompromisszumok során. Egy kompromisszummal kapcsolatban viszont szeretném hangsúlyozni azt, hogy fontos figyelembe venni a közszolgáltatás akadálymentesítését. Ez a K kompromisszum. Az eredeti szöveg és az én módosítóm is egyaránt a közszolgáltatást hangsúlyozza, tehát az állam által vagy az önkormányzatok által finanszírozott összes szolgáltatás beleértve kell akár fizikai, akár infokommunikációs szempontból akadálymentesíteni. És úgy örömmel látom, hogy szomorúan láttam, hogy ez a kompromisszumból ez kimaradt, ez a lényeg, hogy közszolgáltatásokról beszélünk ebben az esetben. Végül remélem azt, hogy az összes kompromisszumos módosító megkapja a támogatást. Kíváncsian várom a legnagyobb vitát jelentő M kompromisszum milyen új megoldást fog hozni és, de úgy látom, hogy még további egyeztetésekre lesz ezen a területen szükség. Euh, euh, Kedves kollégák, kérem, hogy röviden beszéljenek, mert nem érünk a végére. Krisztensen úr és Konferáti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük szépen ezt a nagyon fontos jelentést, nagyon rövid leszek. Kollégáimmal együtt, Finországi, eh, Lisa Jakobson és Ludvigson eh, svéd kollégáimmal együtt számos módosító indítványt nyújtottam be. A 144-eset többek között, és a módosító indítványok az I, K és M kompromisszumhoz vezettek. Itt nyelvi pontokról van szó, a francia fordítás problematikus, illetve ez a kiinduló pont mind a három kompromisszumos módosító számára, és az angol fordítás hibás. Tehát ez az I és a K-ra feltétlenül igaz. Kérem, hogy nézzék meg tehát az I és a K angol verzióit. Egy további javítási javaslatom van, kollégáimmal együtt a 78-as módosítót is mi nyújtottuk be, arra teszünk javaslatot, hogy a javaslat második felét töröljük, ez pedig nem történt meg a kompromisszumban. Tehát a 78-ast vegyük ki a kompromisszumból, magával a kompromisszummal nincsen problémánk. Köszönöm. Koferati, puis Madame Rapti. Monsieur Koferati. Koferati úr, majd Rapti asszony. Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot szeretnék nagyon röviden tisztázni. Az a benyomásom, hogy vannak tisztázatlan pontok a fordítás miatt. Az eljárás végén még mindig értelmezésbeli gondok vannak, ezzel nem lehet dolgozni. Tehát nem egy garantált minimál bérről, hanem minimál bevételről beszélünk. A jövedelem, a munkabér az egy ember munkájának az eredménye, az ő munkájának a viszonzása anyagilag. Tehát egy konkrét tevékenységről van szó, ez a munka, és mi nem erre gondoltunk. Ami pedig a szegénységet illeti, azok számára, akiknek nincsen munkájuk, ez mást jelent. Vannak olyan emberek, akik egészen egyszerűen azért szegények, mert nincsenek bevételeik. A minimálbér, a garantált minimálbér, ezt tiszteletben kell tartani, de ez túlhaladott régi kifejezés. Számos kompromisszum, illetve komponenset figyelembe kell vennünk, amikor arról beszélünk, hogy miből tevődik össze a bevétel. És nagyon sok ember számára az adott bevétele nem elégséges. Amit Figurédó asszony itt kidolgozol, az árnyék jelentéstevőkkel együtt, ez nagyon értékes anyag. A végén azonban az M kompromisszumra összpontosítunk, és itt a kérdés, az, hogy lesz-e keretirányelv az Európai Unióban, vagy nem. A megoldás a józan emberi észre kell, hogy támaszkodjon. Szükség van egy irányelvre, de ezt a különbözőségek elismerésétől kell függővé tenni, és ezek a különbségek továbbra is megmaradnak a különböző tagországok között. Én ezt nagyon jónak találom, jobbnak találom, mint más módosító indítványokat, ahol egyszerűen a keretirányelvet kérik. Itt a rugalmasságra van lehetőség. A tagországok speciális tulajdonságaira, a hosszú előtörténetükre, ezek mind-mind figyelembe védtetnek. És ezt nem lehet egyetlen szövegben, egyetlen irányelben megoldani. Én nagyon jónak találom ezt a kompromisszumot. Azt gondolom, hogy a frakcióknak sem lesz kifogásuk, hiszen mindenki elmondhatja a saját véleményét, illetve mindazt beleveheti az anyagba, amit az elmúlt évtizedek történelméből lehet levonni. Köszönöm. Köszönöm. Rápti asszony elment így Morán asszonynak, majd Monziló asszonynak adom meg a szót. Morán asszony, tessék. Rövid leszek, elnök asszony. Pascal Grüné nevében kértem szót, aki a 132-es módosítót terjesztette be, annak érdekében, hogy a szegénység elleni küzdelem keretében a tagállamok intézkedéseket foganatosítsanak a pénzügyi ö, nehézségei ellen a nőknek és férfiaknak, hogy nehogy túl eladósodjanak. A túl eladósodottság problémája ugyanis különös figyelmet kell, hogy kapjon ebben a jelentésben és a módosítóban. nem szabad a leginkább ö, ö, kitett, ö, sérülékenyebb állampolgárokat bevonni az eladósodottság spiráljába. Grundzili asszony. Grazie, signora Presidente. Intanto volevo tranquillizzarla. Szépen elnök asszony. Kérem, nyugodjon meg, mert én nem nagyon tudok most sajnos izgatottan mozogni, nem érzem úgy magam, hogy hogy nyugodtan szeretném először is megköszönni Figueredo asszony jelentéstevőnek az eddig elvégzett munkát. Ugyanakkor három kritikus pontra szeretnék utalni, amelyet a néppárt kiemelten kezel és amelyeket én most önök elé szeretnék röviden terjeszteni. Az első pont a minimál jövedelemmel kapcsolatos keret irányelvet, illeti nem értünk egyet ezzel. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a szabályzás nemzeti szinten kell, hogy megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy a szubszidiaritás elvénél kell, hogy maradjunk azt szeretnénk, hogy a szociális támogatásokkal kapcsolatban finomítsunk. Az egyébként a bizottság 92-es per 441-es ajánlásában is a szociális rendszerek harmonizációjáról szól. Mi nem szeretnénk ilyen kötelező érvényű irányelvet megszületni látni. A második gondolat. A K 104-es módosítóval in egyetértek Kósa kollégámmal, hogy igenis az akadálymentesítés fizikális és kommunikációs akadály nélküli hozzáférés fontos, viszont a housing, a, a lakás, szó nem szabad, hogy szerepeljen itt a K-módosítóban, mert úgy gondolom, hogy ez megint csak nemzeti szintű legkezelendő kérdés, mert itt Számos más joganyagban is szerepel már a lakáskérdés is az életkörülmények kérdése. Harmadik gondolatom pedig az E vagy 33-as módosítóra vonatkozik. Mi azt gondoljuk, hogy nem tudjuk támogatni a, az illegális szót jobb, hogyha bevándorlókról beszélünk, és nem különböztetjük meg az illegális vagy legális bevándorlók közötti eltéréseket. Etnikai kisebbségekről, ideértve romákról szólunk, úgy gondoljuk, hogy diszkriminatív, ha csak egy minoritás, kisebbséget, azaz a romákat nevesítjük, az más kisebbségek szempontjából hátrányos lehet. Szeretnénk, hogyha a szöveget az etnikai kisebbségekre korlátoznánk. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Kérem röviden reagáljon még akkor is, hogyha igen kemény és fogós ez a kérdés. Senhora Presidente, é verdade que é difícil. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Való igaz. Nehéz, fogós kérdés és komoly munka most, hogy ilyen röviden fogalmazzak, és hogy mindarra, amit hallottam, megválaszoljak. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a munkámhoz hozzájárult. Mindannak ellenére, amit már megtettünk, bizonyos nehézségeink vannak még a kompromisszumkeresésben, bizonyos nehézségeket fel lehet oldani könnyedén, úgy gondolom. Miért? Azért, mert már most bizonyos irányokon csapásokon elindultunk, hogy feloldjuk a nehézségeket az E módosítóval kapcsolatban, amely a migránsokról és az etnikai kisebbségekről szól, lehet általános utalással élni, specifikus utalás nélkül, el tudom tehát minden gond nélkül fogadni ezt a javaslatot. A titkárságot egyéb iránt már felkértük arra, hogy így módon módosítsuk a szöveget. Ez volt tehát az E módosító ami a lakással kapcsolatot, housing problémákat illeti, az a néppárt oldaláról is eltérő véleményeket hallottunk, ezért a jelenlegi változathoz tartjuk magunkat. Azért, mert ez a változat nem kötelez senkit szövegezésében. Nem kötelező érvényű. Minden lakásnak minden lakóépületnek a fogyatékkal élők szempontjából akadálymentesítetnek kell lenni. Ugyanis mi a ö, mozgáskorlátozott ö, ö, személyek hozzáférését akarjuk elérni, az ENSZ is így fogalmaz, és a mi a jelentésünkben is ezt akarjuk, így szerepeltetni a hozzáférhetőséget, akadálymentességet. Ugyanis a fogyatékkal élők ö, ö, csoport közi szövetsége szervezete is ezt a módosítást kéri. Minden ö, frakció részvétele fontos, minden csoportot meg kell céloznunk, az ENSZ is erre kér minket. Tudom, hogy a néppárton belül is megoszlanak a vélemények. Ami azt a továbbra is élő problémát illeti, amit én szeretnék feloldani most is mindenkorra, az a bér és a minimál jövedelem közötti különbséget illeti. Mi csak és kizárólag a minimál jövedelemről szeretnénk szólni, egy olyan rendszerről tehát, amely nem kontributív jellegű, mert valahol a minimál jövedelem az nem munka e, ellenében, ellentételezésként e, e, kapható meg. Ezzel viszont ellentétes a minimál bér, amit ugye munka után fizetnek. Ezért tartjuk mi magunkat a minimum jövedelem, vagy minimál jövedelem fogalmához. Mi ugyanis méltóság teljes életet kívánunk biztosítani olyan személyeknek minimál jövedelem segítségével, akiknek erre szükségük van. Most mi valami olyan elébe megyünk, ami, hogy így fogalmazzak, már bizonyos államokban bevezetésre került. Igen, vannak olyan tagállamok, amelyek a minimál jövedelem bevezetése mellett szálltak síkra, és a válságos időszakban, különösen a szegénység elleni küzdelem európai évében ez egy fontos feladat. A leginkább ö, fájó pont, a legkényesebb kérdés, tudjuk minnyáján, a keretirányelv kérdése. Néhány gondolatot ezzel kapcsolatban hadosszak meg önökkel. Úgy teszem ezt, hogy én is tudom, hogy mindenkinek az egyetértését nem tudom kivívni. Ebben a módosító indítványban egy nyitásra késznek szeretnénk mutat, mutatkozni. A szóbeli módosítón keresztül, így halog, ezzel ezzel talán Lin asszonynak tudnánk megválaszolni. A keret irányelvet jogalkotási európai kezdeményezések fogalommal helyettesíthetnénk. Egy külön álló módosítóról is tudunk, aztán egy 88-as módosítóról is, egy külön módosítóról, amely meghatározza, hogy végül is fogalmaz, anélkül, hogy nevesítené a keret irányelvet. Akkor a keret irányelv szót, kifejezést nem használnánk itt, mert a 88-as módosító beszél a keret irányelvről, és arról lehetne a 88-asról külön szavazni. Talán ezen keresztül, ezen a megoldáson keresztül valamit feloldhatnánk a nehézségekből, ha nem is mindent. Lind asszony, Lin asszony agájaiból. Lin asszony nagyon nehezen tudja ezt a módosított ö, megoldást is elfogadni, tehát az európai kezdeményezésre lehetne utalni egy cselekvési tervre, amelynek célja az, hogy a gyakorlatot ö, támogassa, amely a tagállamokban egy minimál jövedelem bevezetését célozná meg. Aztán a szöveg olyan maradna, amit most olvasunk, tehát, hogy a nemzeti gyakorlatok tiszteletben tartásával, a kollektív szerződések szellemében történne mindez. Tehát európai kezdeményezésre váltanánk ki itt az M-ben a keretirányelvet, ami pedig a 88-as módosítót illeti, az, mint a múltban, utalna szó szerint a keretirányelvre. Azok, akik a keretirányelv gondolatát védik, mint én is, majd a 88-as módosító mellett szavaznak. És akkor ezzel a 88-as módosítóval egészítenénk ki az M módosítót. Ez egy lehetőség tehát, amelyet most önök elé tárok, és hát az is igaz, hogy Tudnom kell. Tudnom kell, hogy mit gondolnak a különböző frakciók erről a gondolatról. A liberálisok, a néppárt talán kompromisszumos módosítók mellett szavaznak. Majd. Ez egy végső próbálkozás, reméljük sikeres lesz, de hát pozitív visszacsatolásra számítunk, és másokkal együtt továbbra is védem majd a keret irányelv gondolatát, és szavazni fogok mellette, a 88-as módosítóért szavazva, mellette szavazva. Elnök asszony, eltűnődöm azon egyébként, hogy lehetőségem van még arra, hogy egy percben szót ö, adjak az árnyék jelentéstevőnek. Elnök asszony, persze, szívesen megadom nekik a szót, a kérdés inkább az, hogy igen vagy nem. Mert utána még két napi rendi pontot is meg kell tárgyalnunk, és azokat nem tudjuk elhelyezni. Rudzini asszony, tessék. Talán a frakciók, többi frakció jobban kész van. Nem, nem, én is kész vagyok készen állok. Számomra, számunkra ez nem működik, de olaszul folytatom. Ami a 88-as módosítót illeti, az problémás számunkra, más módosítókkal is gond van, ahol az irányelvre utalás történik. Nekünk a kezdeményezés, európai kezdeményezés kifejezés az tetszik, de az, az irányelvet váltsuk ki a kezdeményezéssel. Tehát akkor az M módosítót el tudják fogadni úgy, ahogy az előadó most azt megfogalmazta. Fikáta. Módosított változatban tudjuk elfogadni. A kérdés az volt, mondja az elnök asszony, hogy az M módosítót el tudják-e fogadni oly módon, ahogyan azt a jelentéstevő most átfogalmazta. Persze aztán a 88-as ellen lehet ö, ellene szavazni, de a most ilyen módon módosított M ö, módosított el tudják fogadni, hogyha abban az európai kezdeményezés szerepel. Ez itt a kérdés. Válasz. Amennyiben önök számára ez nem probléma, akkor én később fogom majd tájékoztatni az előadó asszonyt a döntésünkről, előbb szöveges változatot szeretnénk tanulmányozni. Mármint a módosított szöveget szeretnénk látni előbb, aztán elmondjuk, hogy mi a véleményünk erről. Ez a rtirár. Elnök asszony, a szöveget módosítani fogjuk a keret irányelv szót kivesszük, és európai kezdeményezésekről fogunk beszélni benne. Ez a változás, ez a módosítás, ennyi. Akkor ez nekünk megfelel. Köszönöm. Frederik Dardány úrnak azt hiszem nincs gondja, Linn hogy nincs itt. Ja, de itt van. Elnézést emlékszem, hogy kiment, de közben visszajött. Itt vagyok. Természetesen el tudom fogadni azt, hogy kivegyük a irányelvet, és akkor azt írjuk, hogy cselekvési terv születik, és európai kezdeményezést indítunk a minimál jövedelemről a különböző EU országokban, úgyhogy én ezzel egyet tudok érteni. Lambert asszony, egyetért. Köszönöm a testbeszédet. Zöldek. Szólt valaki, nem? Látom, nincs különösebb gond. Ha befejezzük ezt a napirendi pontot, holnap szavazunk. Köszönöm mindenkinek a, az, hogy hozzájárult a közös megoldás kidolgozásához. Most pedig nagyon nagy késedelemmel, elnézést kérek, és már Morera úrtól is elnézést kérek, negyed órás késedelem van, szükségünk van rá, vagyis negyed óra kell ahhoz, hogy ezt a pontot befejezzük, ami fontos. Morán asszony módosító indítványok megvizsgálásához kap szó, de még nem érkeztek meg a kompromisszumos ö, módosítások. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálunk egy kis időt nyerni itt ezzel a témával. Először is szeretném bejelenteni, hogy van itt egy kis módosítás, egy kis hiba, mégpedig 53-as módosítás Handel úr, 12-es bekezdés a véleménytervezetben, és nem pedig a 11-es bekezdéssel kapcsolatosan, tehát 12-es érintett, és ez majd a szavazásnál megváltoztatja kicsit a helyzetet, úgyhogy így mindenkit szerettem volna erről tájékoztatni. Azt is szeretném elmondani, hogy ez a vélemény kapcsolatos véleménytervezet ezt a Költségvetési Bizottság is ezzel a Költségvetési Bizottság is foglalkozott. Még az írországi tanulmány út előtt fog ez megtörténni, és éppen ezért tíz olyan módosítás szerepel benne, amelyet az írországban menő delegáció tagjai aláírtak, vagyis elfogadtak. Tehát az 58-ból többen csatlakoztak hozzá, és öt politikai frakciót képviselnek azok, akik ezt támogatták. Nincsen olyan sok kompromisszumos módosítás, mert együtt dolgoztunk, és azt akartuk elérni, hogy ha megegyezünk, vagy egyetértünk egy-egy módosításban, például az, hogy jobban integráljuk a bérből, fizetésből élőket a szélesebb szociális párbeszédbe, azután az államok és a választott képviselők minden szinten jobban belekapcsolódjanak ebbe, nemzeti és helyi szinten. De az államok ne csatoljanak feltételeket ennek a globalizációs alkalmazkodási alapnak a beindításához. Mi mindenképpen rugalmasak akartunk lenni, és nekünk ez nagyon is megfelel, ez a rugalmasság, vagyis az, hogy azért hasznos, vagy akkor hasznos ez a globalizációs alkalmazkodási alap, hogyha rugalmas a felhasználása. Néhány módosítás egy kicsit bonyolultabb, úgyhogy el kell együtt gondolkodnunk róluk. Például a tízes, amelyet Cornelissen asszony javasolt, ő is ott volt az írországi delegációban, itt van most. Ami a tízes módosítást illeti, ez eh, arra kéri az Európai Bizottságot, hogy 24 hónapról 36 hónapra növelje a rendelkezés álló időszakot az alapok alapján látjuk, hogy az FEM nem helyettesítheti az fsz vel kapcsolatos strukturális politikát. Hagyjuk meg az egyiket a nehéz helyzetekre, és a femet inkább a strukturálisabb jellegű projektekre vagyok meg. 15-ös módosítás Darden úr javasolta. Ebben a módosításban arról van szó, hogy bevonjuk a szociális partnereket. Ez teljesen rendjén való, és a módosításokba többször is belevettük azt, hogy a szociális partnerekkel akarunk együtt működni. Láttuk a Dell példáját, Írországban nem voltak szociális partnerek, és ezért az egész dolog nagyon rosszul sült el. De szerintem nem kell részenkéti szavazást kérni a 15-ös módosítás utolsó részére, hogyha ez így marad, azért, hogy a kérelem előkészítésében szerepet játszanak rész. Szerintem ez nemzeti kérés. Lehet előtte konzultáció, de a szociális partnereknek szószoros értelemben véve nincs szerepük a kérelem előkészítésében és megírásában, hiszen az továbbra is állami kérés vagy kérelem marad. majd pedig 22-es módosítás, Ria Omen Ruiten asszony azt kéri, hogy az, ele, az alap gyorsan felhasználásra kerüljön, hogyha nagy tömegben bocsátanak el munkavállalókat, tömeges elbocsátások esetén. Ez csak egy apró módosítás volt egy másik 35-43-as módosítások. Talán ez inkább fordítási kérdés. Új és jó munkahelyek, ahogy ez a francia fordításban van, spanyolul minőségi munkahely, és egy másik fordításban pedig bizonytalan munkahelyekről van szó, ki mit választ, de miről is van itt szó? Most ezt hosszasan nem tudom elmondani, mert nagyon késő van, ez az én gondom. Nem tudom, hogy hasznos volt ez a módosítás. Most az, hogy bizonytalan vagy minőségi, ez kérdés. 48-as módosítás az utolsó részről részenkénti szavazást lehet kérni, mert ehhez az önök segítségére van szükségem. Egy tagállam nem saját állampolgárai, akik eh, eh, jogosultak az EGAA-ból származó támogatások felhasználására, viszont eh, itt olyan fogalmazás is van, hogy egy másik tagországban tartózkodnak munkavállalók, vagyis ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a munkavállalók nem EU tagok, akkor itt az alap felhasználását illetően lehetnek problémák, hiszen az első részben arról van szó, hogy az alapot nemzeti szinten használják fel olyan munkavállalók esetében, akik ott maradnak abban az államban, de a második részben itt probléma van, mert olyan munkavállalókról van szó, akik máshova mennek dolgozni, például a lengyelek, akik Írországban le, de visszatérnek Lengyelországba, de közben akkor ez nem felel meg az alap jelenlegi felhasználási feltételeinek. Köszönöm. Arkin asszony, már Cornelison asszony. Thank, eh, Madam Moran. Köszönöm szépen Morán asszonynak a kitűnő együttműködést, a kitűnő jelentést. Van néhány megjegyzésem és megpróbálom ezeket nem megismételni. Az ötös módosítónál, Cornelissen módosítója, azt gondolom, hogy itt egy nyelvi probléma van, de majd a szolgálatoknak ezt meg kell néznie. A következő, amelyre utalnék, ez az módosítója elnök azt mondja 12-es módosító, Egyetértek a szociális partnerek bevonásával. Ön arról beszél, hogy a szociális par- partnerek segítenek a konverziós tervek megfogalmazásában. Nem tudom, hogy ez mit jelent pontosan. pontosan. Morán asszony mondta, hogy ez nemzeti szinten valósul meg a tagországok feladata, de minden olyan módosító, amely a teljes bekapcsolódását kéri a szociális partnereknek, én ezeket támogatni fogom. A 13-as módosító indítvány egy kicsit furcsa, a szociális párbeszédről van szó, szóval a szociális partnerekkel, illetve a vállalkozókkal, nem tudom, hogy a vállalkozók mit keresnek itt. Morán asszonynal egyetértek a 17-es módosítónál, a részenkénti szavazásban, itt a nemzeti szabályozás a fontos, a 19-es nem tudom támogatni, a 23-as módosítóval kapcsolatban csak egy kérdésem van. A szabályozást módosítani kell azért, hogy az összes elbocsátott munkatársa, illetve munkavállaló tekintettel kell lenni. Kérem a bizottságot, hogy itt segítse a tisztázást. Cornelissen asszony a 24-es módosítót is benyújtotta. Itt arról beszél, hogy a szegregációt meg kell akadályozni, és erről szó volt, amikor Limerickbe látogattunk Azt gondolom, hogy ezt nem lehet az alap keretein belül megvalósítani. És a 31-es módosító indítvány, itt szintén részenkénti szavazás van, semmi gond nincs az elképzeléssel, de nem tudom, hogy az alapon belül mindez megoldható-e. Illetve a jó munkahelyek kérdése, itt is fordításbeli probléma van, vannak olyan módosítók, amelyek a hetes bekezdésre vonatkoznak, a jelentéstevő ezeket támogatja, és én is támogatom ezek nagy részét, de úgy érzem, hogyha mindegyiket el fogják fogadni, akkor nagyon hosszú listája lesz a jó munkahelyeknek, a jövőbe tekintő munkahelyeknek, és nem tudom, hogy mi lesz ennek a listának a vége. A 40-es módosító indítványt nem tudom támogatni, mert azt mondja, hogy a globalizáció miatt bekövetkezett elbocsátásoknál, és itt a tagországokról van szó, ez intézményesítené a Dell esetet, és ezzel kapcsolatban sokan vetettek fel aggályt. A 44-es módosítónál azt gondolom, hogy a fenntartható kifejezést kéne használni, és Cornelisson asszony módosítója a másik országokban élők, én tagországot írnék, nem tudom, hogy ennek milyen jogi aspektusai vannak. Végezetül pedig az 50-es módosítónál a multi cégeknek juttatott támogatásról van szó, és a munkahelyek teremtésében a beruházások segítése a szociális dömping elkerülése céljából. A második rész rendben van, de az első talán nem valósítható meg. Nem találom a módosító indítványt, de tudom, hogy Cornelison asszony 36 hónapra szeretné kiterjeszteni az időszakot. Árkin asszony, sajnos meg kell, hogy ö, szakítsam a hosszas érvelését, majd Moren asszonynal kétoldalú tárgyalást folytathat az ülésünk után, mert ha nem, az utolsó napi rendünkre nem tudunk átérni. Kérem, távirati stílusban szóljon hozzá a következő ö, ö, képviselőasszony hogy aztán a meghívótunknak is át tudjuk adni, át tudjuk adni a szép Cornelius asszony. Um, Köszönöm, elnök asszony. Minél gyorsabban elmondom, ami az alap hiányosságait illeti, ugyanúgy gondolkodunk erről, és a megoldásról is az alkalmazást fel kellene gyorsítani, és azt az időkeretet is, melyen belül föl lehet használni a pénzt, ezt mi osztjuk, és lehetőleg jó lenne, hogyha ezt minél hamarabb meg lehetne tenni, de majd, hogyha a pénzügyi keretek világosak lesznek, akkor talán alapvető dolgokat lehetne itt lépni. Ötös módosításom, hallottam megjegyzést a nyelvi aspektusról. Bármit meg tudok változtatni, hogy ez jobb legyen ez a módosítás. Azután volt szó egy külön költségvetési sorról. Az ötös módosításban én azt próbáltam javasolni, hogy ne válasszuk azonnal ezt a megoldást, hanem a kritériumokat ismertessük, vagyis az, hogy gyorsabbak és rugalmasabbak, befogadóbbak akarunk lenni, és szerintem ezt hagyjuk az Európai Bizottságra. Ők álljanak elő brilliáns ötletekkel, javaslatokkal, azért, hogy aztán mi majd megadhassuk nekik megint a véleményünket, akkor, amikor felülvizsgálták már a rendeletet. Ami pedig a végrehajtási időt illeti, Morán asszony problémáját nem értettem pontosan ezzel kapcsolatban. Szerintem ezt a munkavállalók jelezték, főként amikor az ügynökségek és a reintegrációs infrastruktúrák szóba jönnek, miután már az alapot odaítélték, akkor kb. fél évre van szükség, vagy még többre, ahhoz, hogy valóban a beavatkozás ténylegesen megtörténjen. Úgyhogy ha ez olyan sokáig, olyan sokáig tart, és van egy adott időkeret, akkor ez nem lehet megvalósítani. Jó lenne inkább nem emlegetni számokat, és jó lenne ezt megváltoztatni. Remélem, hogy ezt önök is támogatják. Másik számomra fontos kérdés, módosítások az a kapcsolatosan, hogy bevonjuk magukat a munkavállalókat a végrehajtási fázisba. 11-16-os módosítás. A múlt hónapban az Európai Bizottság 35 ezer eurót ítélt meg ahhoz, hogy cserét szervezzünk a tagállamok között, amelyek kérelmezik a finanszírozást az alapból. Szerintem meg kellene kérni őket arra, hogy tapasztalatcserét szervezenek a munkavállalók között is. Írország nagyon sokat dolgozott, nulláról indultak, és végül megszervezték magukat, úgyhogy nagyon sajnálatos lenne, ha mindenkinek nulláról kellene indulnia. Volt néhány kérdés 47-es módosításom a nem állampolgárokról, 48-as, bocsánat. Cornelius asszony, elnézést, hogy megszakítom. Azt javaslom, hogy kétoldalú megbeszélésben az előadóval, Moren asszonyal tisztázzák itt a részleteket, és hogyha Moren asszonynak konzultálnia kell velünk is, akkor ezt meg fogja tenni, de most nagyon nincsen már időnk. Úgyhogy a hármas módosításra szerettem volna felhívni a figyelmeit Moren asszonynak. A következő üzletet szeretném önöknek közvetíteni. Figyelemvéve a Költségvetési Bizottságban lezajlott vitát, fontos, és ma éjszaka ezen el kell gondolkodnunk, hogy holnap szobeli módosítással élünk-e, de konszenzus van itt ebben a bizottságban arról, hogy a tőlünk kimenő jelentések világosan mondják meg, hogy mi fenn akarjuk tartani ezt a globalizációs alkalmazkodási alapot, és azt is biztosítani akarjuk, hogy az egyszerűsítések és derogációk, eltérő alkalmazások, amelyeket eh, a válság miatt eh, vezetek be, szintén megmaradjanak. A Költségvetési Bizottságban eh, erről vita volt. Muren asszony, tudom, hogy ön is ezt gondolja, de arra van szükség, hogy bár ez benne van a jelentésben, de nem szabad elfejteni, hogy a Költségvetési Bizottságban ugyanaz lesz a vita, mint amikor az egész alapot létrehozták, hasonló vita lesz. Hogy világosnak kell itt lenni, ha ez már benne van, annál jobb, de ne felejtsük el, hogy amikor még polírozzuk a szöveget, akkor ennek szükségességét bele kell venni. Kérem Morán asszony, hogy az érdekeltekkel két oldalú megbeszélést folytasson erről, mert itt a meghívottunk. Igen, kérem a kollégákat, hogy minél hamarabb keressenek meg, és akkor csiszoljuk még itt az álláspontokat. A legfontosabb tagok akkor itt távozni fognak a bizottságból, de hát erre van most szükség. Köszönöm Morán asszony, köszönöm. Most pedig Marian Johnson elébünk tárja a tanulmány eredményét, kereskedelem és foglalkoztatás a globális világhelyzetben, ez mind a két bizottságot érdekli. Először Moderának adom meg egy pillanatra a szót, Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai ülésen, és ezt az alkalmat megoszthatom Pervas Berezzel, az Employment Bizottság elnökasszonyával. Gyakran ülünk együtt a parlamentben, És mivel ez a tanulmány a kereskedelemről és a foglalkoztatásról szól, a foglalkoztatottságról, természetesen mindkettőnket érint a téma. Volt alkalmam elolvasni az összegzést, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos könyvről és jelentésről, illetve elemzésről van szó, nem csak ami a kereskedelem csökkenésének hatását a, a munkahelyekre, illetve a jövedelmekre érinti, illetve illeti, hanem a válaszokat is, amelyeket a kormányoknak meg kell találniuk, és amelyekkel reagálniuk kell a jövőbeni válságokra. Remélhetőleg nem lesz több ilyen méretű válság. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a szerzőknek. Egy nagyon fontos könyvről van szó, és azt gondolom, hogy az ő következtetéseiket meg kell hallgatni, illetve kíváncsian várjuk a javaslataikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Át is adom a szót az illó rangidő szakértőjének, Márion Janszennek. Köszönöm szépen, Morájra úr, köszönöm Lin asszony, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek ma. Ezt a tanulmányt szeretném bemutatni, amit hétfőn tettünk közzé, az író weboldalán is hozzáférhető szlájdokat készítettünk a mai ülésre, de ezeket nem lehet megjeleníteni, tehát szlájdok nélkül fogom bemutatni a könyvet, de az asztalaikon van egy példány. A globális válsághelyzetben a kereskedelem és a foglalkoztatottság a szociális dimenzióhoz is kapcsolódik az illóban. és más szervezetek munkájához is. Egy konferencián mutattuk be ezt a könyvet, amelyet a Világbankkal együtt valósítottunk meg, és számos nemzetközi szervezet, az UNCTAD, a WTO, az OECD és a világbevándorlási szervezet is részt vett ezeken. Tehát nagyon nagy érdeklődésre tartott számot ez az elemzés, a válságnak köszönhetően. Ebben a könyvben megpróbáltuk megérteni és elemezni ezt, hogy miért következett be a válság. Egy ö, egyes országokban a pénzügyi szektorban vette ezt kezdetét, és utána át terjedt a valós gazdaságra, és hogyan terjedt át az egyik országról a másikra, illetve hogyan volt hatással a világ összes országára. Egy olyan válságról van szó, amely nem regionális válság, hanem az egész világra kiterjedt. A kereskedelem volt az egyik leginkább érintett eh, szektor, illetve mint válság átvívő jelent meg a kereskedelem, és arról szeretnék beszélni, hogy ez a különböző országokban milyen hatást váltott ki a foglalkoztatottságra. A kereskedelem természetesen összeomlott a válság alatt, és korábban erre nem volt példa. Sokkal nagyobb mértékben, mint a GDP, csökkent a kereskedelem, 2009-ben 12%-kal, a globális GDP pedig, mindjárt megnézem, hogy megvan-e a szám, 3%-kal csökkent. És ez a nagymértékű csökkentés annak köszönhető, hogy a különböző országok integráltak, és a globális ellátó rendszerben mindannyian benne vannak, tehát hogyha egy adott ország nem vásárol autót, akkor ez hatással van Más országokban például a gumigyártása vásár, vásárlásra, egy másik országban más alkatrész vásárlására, tehát jelentős hatása van a teljes kereskedelemre és a foglalkoztatottságra is ezáltal. A kereskedelem és a foglalkoztatottság a legtöbb olyan országban volt leginkább érintett, ahol az említett ágazatokban nagyon sokan dolgoznak például a fémiparban és az olajiparban, illetve a gépjármű gyártásban, az autóiparban. Azok az országok, amelyek uh, uh, például um, acélt juttatnak um, az autógyártáshoz, mint Ukrajna, vagy gumit, mint uh, Libéria szintén hatással volt rájuk a válság. A foglalkoztatottság a gyártásban az USA-ban csökkent, és Európában még jobban, és Ázsiában is jelentős mértékben, más szektorokban. Ázsiában a foglalkoztatottság sokáig ellenállt, de az USA-ban és Európában, például az építőiparban, nagykereskedelemben, kiskereskedelemben is, tehát jobban érintette ez az európai és az amerikai kontinenst, mint az ázsiai A foglalkoztatottságban történő visszaesést az alacsony fizetésekben, a kevesebb ledolgozott órában, az elbocsátásokban mutatkozott meg a munkanélküliséget nagyon nehéz megérteni, és nagyon nehéz mérni azt, hogy mi történik a munkaerőpiacon, éppen ezért nagyon nehéz ezt megoldani. Vannak olyan országok, ahol több munkahely szűnt meg, volt olyan, voltak olyan országok, ahol a fizetésekben nyilvánult meg mindez, tehát nagyon nehéz általános következtetéseket levonni. Annak érdekében, hogy jobban és részletesebben megérthessük az, hogy mi a volt a szerepe a kereskedelemnek a foglalkoztatottságban, részletesen megvizsgáltunk számos országot. A fejlődő országokat, és ők az ilót arra kérték, hogy a válság mitigációba kapcsolódjanak bele, és segítsék őket, illetve vizsgálják meg azt, hogy mi történt az országaikban, Lipériában, Ugandában, Indiában, Dél-Afrikában, Brazíliában, Ukrajnában és Egyiptomban is dolgoztunk és készítettünk felmérést arról, hogy a kereskedelmek milyen hatása van a foglalkoztatottságra. Ezekről az országokról rövid áttekintést adok. Lehet, hogy önök az a, a, azt gondolják, hogy ezek az országok nagyon eltérnek az Európai Unió országaitól, de azt gondolom, hogy az eredmények igenis relevánsak az EU országaira is. Ukrajnában azt kérték tőlünk, hogy vizsgáljuk meg az export koncentráció szerepét a válságban. A pénzügyi válság érintette Ukrajnát, és a fémipari exportban jelentkezett ez leginkább. Tehát a kormány arra kér bennünket, hogy adjunk tanácsot abban, hogy hogyan tudják az export diversifikációt javítani. Egy dologra bukantunk rá. Ukrajna nem csak a leginkább érintett szektorba exportált, hanem a leginkább érintett régióba. Ukrajna legfőbb kereskedelmi partnerei a független országok közül kerültek ki, és Nyugat-Európából mind a két térséget jelentősen sújtotta a válság, a GDP csökkent, a kereslet csökkent, és az import is csökkent. Nagyon keveset importált Kínába, Indiába és Ázsiába Ukrajna, és Brazíliába is keveset importált, tehát a koncentráció problémája nem csak a termékekben, az ágazatokban jelentkezett, hanem a kereskedelmi partnereknél is. Azt a tanácsot adtunk a kormánynak, hogy diversifikálja az exportot más térségekbe. És arra kértük a kormányt, hogy egy olyan intézmény keretet eh, alakítson ki, amely lehetőséget biztosít a párhuzamos eh, tőkebefektetésekre, illetve a készségekbe történő befektetésekre egymással párhuzamosan, amely javíthatja az export eh, minőségét és új ágazatokba terelheti az exportot. Ukrajna nagyon sok ágazatban veszítette munkahelyeket, tíz ágazatban minimum, ahol 15 vagy 15 százalékkal csökkent a munkahelyek száma. Ásványi a termékek területén is csökkent a munkahelyek száma, itt nem exportál az ország, tehát nem csak a fémiparban volt jelentős munkahely megszüntetés, tehát, hogyha inputot juttat az export ágazatba, akkor a fémipari ágazatba is csökkent a fémipari termelés, tehát a nem fémipari jellegű ásványi ágazat ugyanúgy érintett volt. Ezek a számok azt mutatják, hogy a gazdaság ágazatot súlyosan érintette a, a válság a fém ágazatban, de ez kiterjedt a nem fémágazatra is. És ez felhívta figyelmünket arra, hogy a közvetett hatások megértése is nagyon fontos. Tehát a kereskedelmi válságokban az export ágazatra összpontosít a kormány, de ha Ukrajnában például csak az energia ágazatra juttatunk támogatást, és exportál ez az ágazat, akkor ez probléma lesz, hiszen nem tud tovább exportálni, megszűnnek a munkahelyek, és éppen ezért nagyon fontos az export ágazatot megérteni. Dél-Afrikában és más országokban, Egyiptomot kihagyom, Dél-Afrikában jelentős adatbázisra támaszkodhattunk, és kvantitatív modellekre, hiszen ez létezik Afrikában. Ezek a modellek egy kicsit légből kapottak, elméleti jellegűek távol állnak a valóságtól, de lehetővé teszik egy adott soknak a sok hatásainak vizsgálatát, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy megmérjük, melyek a közvetett hatások, illetve segíthették kideríteni azt, hogy például az export ágazatról hogyan terjed át a válság más ágazatokra. Az egyik nagyon érdekes eredmény az volt, hogy amit ezzel a modellel mértük, az a sok hatása volt, és 900 ezer munkahelyet érintett a válság Dél-Afrikában, és ez nagyon közel állt ahhoz, amit a mi felméréseink is mutattak. 390 ezer munkahely a közvetett hatások miatt szűnt meg, a bevételi hatások miatt. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy az exportágazatban az emberek elveszítik a munkahelyeiket, kevesebb a fizetésük, kevesebb a bevételük, kevesebb élelmiszer, kevesebb ruhát vásárolnak, és kevesebb szerelnek étterembe és ezek más ágazatokra is hatással vannak, a gazdaság más ágazataira, és kiderült, hogy ezek a közvetett hatások jelentősek. Tehát nagyon fontos tisztában lenni mindezzel a politikák kialakításánál, hiszen a közvetett hatásokról is tárgyalni kell, amikor a közvetlen hatásokat vizsgáljuk. A közvetett hatások azonnal megnyilvánulnak néhány hónap alatt, és nem kell hozzá egy év. Még akkor is, hogyha átmeneti sokról van szó, szóval egy éves válságról mondjuk, és még akkor is, hogyha csak néhány ágazatot érint mindez, minden bizonyal gyorsan át fog terjedni a gazdaság más ágazataira is. Azt is meg akartuk vizsgálni, hogy mely embereket érinti a sok egyadó gazdaságban, ki veszíti el a munkahelyét nők, e férfiak, e alacsony képzettségűek, magas képzettségűek, és Dél-Afrika és Brazília esetében ezt sikerült megvizsgálni. Dél-Afrika esetében kiderült az, hogy legfőképpen a városi háztartásokat érintette a sok. De azt is kiderítettük, hogy minden háztartást érintette ez a szegényeket, kevésbé szegényeket, gazdagokat, nagyon gazdagokat, és a gazdagok veszítettek a legtöbbet. Valószínű ez annak köszönhető, hogy a legjobban integrált szereplők ket érintette, mindez leginkább Brazíliában egy kicsit nüanszírozottabb képet sikerült kialakítanunk, Megvizsgáltuk a jövedelmeket, illetve a tőke és a terület tulajdonosokat, föltulajdonosokat, A tőke tulajdonosokat a kereskedelmi sok a válság során jelentős mértékben érintette, de az alacsony és nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőeket is, tehát a gazdagokat és a tőke tulajdonosokat érintette leginkább a sok, és a legszegényebbeket. Középtájút nem voltak olyan rosszak a dolgok. Export szempontjából Brazíliában azt vártuk, hogy a válság a munka intenzív termékekre fejti ki hatását más országokban, mint például Ukrajnában. A közepes jövedelműek voltak azok, akiket a válság leginkább érintett. A Brazíliában készített jelentésben megvizsgáltuk a kormány költségvetését. Azt, hogy ennek milyen hatása van, illetve a sok milyen hatással volt erre a válság során szimuláltunk, és az import tarifa kieséseket, illetve veszteséget vizsgáltuk, illetve azt, hogy a kereskedelmi adóbevételekben és a közvetett adóbevételekben. Azt mondtuk, hogy feltételezzük azt, hogy kiegyenített költségvetést akar a kormány, megnövelik a közvetett tőke, adó, adókat. Amit találtunk, az meglepett bennünket. Egy olyan országnak, mint Brazíliának 5%-kal kéne a közvetlen Um, adóbevételeit növelni, adóit növelni, annak érdekében, hogy kompenzálja a másik országot. Brazíliát nem, uh, nem egy olyan ország, amelyet legjobban érintett a válság, más országokkal összevetve nem érintette a pénzügyi sok, tehát ezt a sokkot mi nem tudtuk a modellünkben figyelembe venni, illetve a az ösztönző csomagok hatását sem, tehát a bevétel kiesés az a lelassulás miatt következett be. Azt gondolom, hogy mindez felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányok költségvetése milyen hatással van egy adott ország gazdaságára az adott sokok miatt. That's going to be very... Libériában ez az ország nagyon különbözik az EU országokról. Nincsenek adatok, és ahhoz, hogy ezt fölmérjük, vagyis az ottani helyzetet, oda kell menni az országba, meg kell nézni a nemzeti adatokat, ha vannak, és beszélni kell az érintettekkel, a szociális partnerekkel, hogy megtudjuk, hogyan alakult a foglalkoztatás. Más ez az ország, mint az EU országok, mert Libériában igen érdekes példákat találtunk arra, hogy a volatilitás hogyan alakul, az élelmiszerárak miatt is kialakult a volatilitás, és az hogyan befolyásolja a gazdaságot hosszú távon, és a növekedést is. Miért? Amikor volatilitás van, akkor a cégek várnak, és nem fektetnek be, mert nagy a bizonytalanság. Ha nincs befektetés, akkor nincs növekedés. Libériában vannak háztartások, ahol nincsen egyáltalán jövedelem, és az elvándorlásra gondolnak, a gyerekek nem mennek iskolába, nincs oktatás, akkor a jövőbe sincs befektetés. A kormány irányítási, kormányzási ereje is érintett. A külföldi cégekkel ott a kormány koncesziós tárgyalásokat folytatott a gumi iparral kapcsolatosan, bányászata kapcsolatosan, és meglehetősen rossz megállapotást kötöttek, így ez azt jelenti, hogy a jövőben kevesebb lesz a kormány bevétele. A volatilitás rossz hatással van a növekedésre, meg kell találni a volatilitás szintjét, és ez nagyon fontos valószínűleg a globális gazdaság szempontjából. Más, más eszközöket használtunk a különböző országokban, hogy megnézzük mindennek mi a hatása a kereskedelemre. Nagy projektet finanszírozott az EU a foglalkoztatás értékelése címen, és ezt továbbfejlesztettük néhány kísérleti országban. Etéren dolgozunk, az EU bizottság segítségével. Szakpolitika téren mit tettünk? Nagyon sok felhívás érkezett arra, hogy koherencia legyen a szakpolitikák kialakításában. A kereskedelmi finanszírozás finanszírozási és munkahelyteremtési területen az intézkedések ne legyenek egymással ellenhondásban. Azt próbáltuk megnézni, hogy koherens intézkedésekkel válság idején mit lehet elérni. Megnéztük a válság intézkedéseket a kereskedelem és a foglalkoztatás szempontjából. Elemeztük a szakpolitikai tanácsokat, amelyeket az ILO adott válság esetén, például a munkahelyekkel kapcsolatosan, és azt is megnéztük, hogy más szervezetektől, például a VTO-tól milyen üzenetek érkeztek. Megvizsgáltuk ezeket az üzeneteket, megnéztük, hogy megfelelnek-e egymásnak, vagy egymással ellentétben állnak. Általános egyetértés volt a válság alatt nemzetközi politikai szinten, hogy nem lenne jó a protekcionizmus spiráljába esni, sem a kereskedelem, sem a foglalkoztatás szempontjából, sőt, óva intettek a protekcionizmustól, beleértve a vto t is. A válság alatt, válság elején attól féltek, hogy a pénzügyi válság a kereskedelmet érinti, mert az exportőrök nem férnek hozzá az export hitelekhez, amelyek igen fontosak ahhoz, hogy fizetni lehessen az exportért. Így felhívás intézett, intéztek a kormányokhoz, hogy adjanak export hiteleket. 250 milliárd érkezett végül is erre a célra. Ukrajnában és más országban is megnéztük ezt, Marokkóban Ilyenkor a kereskedelmi finanszírozását a kormány lehetővé teszi, de a cégek nem veszik igénybe. Miért? Mert senki nem akarta a termékeiket, nem tudtak exportálni, nem az volt a gond, hogy nem tudták finanszírozni az exportot, hanem itt kereslet probléma volt, és nem finanszírozási. Megnéztük ezt a feltörekvő gazdaságokban. Azután azt is, hogy az ágazati politikák hogyan alakulnak. Az ágazati politikák megcéloznak specifikus ágazatokat vagy cégeket, például a fémipar Ukrajnában, vagy az autóipar, vagy specifikus iparágakat, amelyek a válságtól szenvedtek. Ezeket a szak politikákat a WTO megállapodás keretében nem nagyon üdvözlik. Például volt egy megállapodás a szubvenciókról, amikor is tiltották az export cégek számára a szubvenciót, a szubvenció szektor specifikus, és ez megtámadható. Más tag azt mutatja, hogy nekünk ez nem tetszik, állítsák le. Kereskedelmi szempontból tehát ez a fajta politika nem kívánatos, és a G20-as üzenetekből is ez derült ki a G20-asoknak küldött jelentésben. Ami pedig a munkahelyeket illeti, ott a szágazati intézkedéseket támogatják, főként, hogyha ez munka ráfordítás szempontjából intenzív szektor. WTO, OECD, UNCTAD, G20-ak, ők megkülönböztették a tőkét támogató és a munkát támogató szubvenciókat, és végül is úgy találták, hogy az ágazati intézkedéseket, a tőkét támogató intézkedéseket kell először leépíteni, és nem pedig a munkahely vagy a munkavállalás támogató intézkedéseket. Az OECD például elmagyarázta, hogy a munkahelyre összpontosító intézkedések miért hasznosabbak, mint más inputokat, például a tőkét támogató intézkedések egy-egy ágazatban. Volt itt egy kivétel, az infrastruktúra nagyon sok figyelmet kapott az ösztönző csomagtervekben sok országban, sok pénzt költöttek ezekre az ágazati intézkedésekre, de a WTO megállapodásokban is ezeket úgy tekintik, hogy nem torzítják a kereskedelmet. Másodszorban a jobb infrastruktúra a közlekedési vagy szállítási költségeket csökkenti, és ezért ez kedvezően hat a kereskedelemre, a munkavállalásra is, hiszen az infrastruktúra az munkaerőintenzív ágazat. Megnéztük a ágazatokon, több ágazatot érintő intézkedéseket. Itt például lakosságcsoportokat vizsgáltunk meg, a munkanélkülieket, a szegényeket, a fiatalokat, vagy az időseket. Tehát nem produktív ágazatot néztünk, hanem kereszt ágazatokat, lakossági csoportokat. Ezek az intézkedések nem torzítják a WTO szerint a kereskedelmet közvetlen és közvetett hatásokat fejtenek ki, hogyha egy munkanélküli munkanélküli segét kap, akkor nem kérdezik meg, hogy az exportágazatban vagy a beszállító ágazatban veszített el a munkáját. A közvetett hatás kedvező. A világbank kimutatta, hogy a kereszt ágazati politikák igen hatékonyak, főként, hogyha már válság előtt is megvan a Brazíliában a Bossa Familia program, ez a szegény családok jövedelmezését segíti, így nem lesznek egyre többen szegények a kormány könnyen meg tudta változtatni a program természetét, végül is más típusú családoknak is lehetővé tette a hozzáférést. Ha már valami megvan, akkor azon könnyű változtatni. Válság idejében nehéz, mert bizony ez sok időt igényel. A több ágazatot érintő politikák, szociális védelmi típusú politikák, nem torzítják a kereskedelmet, hatékonyak a válság alatt. A jelenlegi válságban is alkalmazták őket, de más válságok idején is, például az ázsiai válság idején néhány éve. Összefoglalva, mit találtunk? A kereskedelmi sokkok foglalkoztatási hatása jelentős volt, minden országban, és azt is találtuk, hogy a közvetett hatása a trade, vagyis kereskedelmi sokoknak igen nagy, ezek gyorsan materializálódnak, ha csak a kereskedelemre összpontosítanak, akkor nem sikerül az egész problémát megoldani. Itt a forgalmazás is érintett, de hogy mennyire ez az országtól függ, és attól, hogy mit exportál egy ország volatilitás típusok az elmúlt években, a sokkok, különböző sokkok esetén láttuk, hogy ennek hosszú kihatása van a növekedésre, mert csökkennek a befektetések válság idején. Szakpolitikai szinten az általunk végzett gyakorlat hasznos, ha meg akarjuk nézni azt, hogy a szakpolitikai intézkedések hogyan erősítik a koherenciát. Kollégák és más nemzetközi szervezetek ezt a gyakorlatot üdvözölték. Egyetértés van arról, hogy az egyének a sokkokkal szemben védelmet igényelnek, figyelembe véve az elmúlt évek válságait a szociális védelmi rendszerek, mint a munkanélküli segély, vagy a, a különböző jövedelem transfer rendszerek, ezek hatékonyak, nem torzítják a versenyt, hogy nagyon koherens, baráti intézkedések. Az ilyen intézkedések pénzbe kerülnek a legtöbb intézkedés válság idején pénzbe kerül, és igen, szilárd kormány költségvetésekre van szükség ilyen időszakokban. Láttuk, hogy a munkánkban a kormány költségvetését egy válság mennyire negatívan befolyásolja. A szilárd, biztos költségvetés, ha megvan, akkor ez a szociális rendszert nem veszélyezteti. A szociális védelmi rendszerek hatékonyak, és igen, kedvező mechanizmusok ahhoz, hogy a válsággal szembe védjék a társadalmakat. Köszönöm, nagyon sokat tanultunk ebből, túl késő van, Nincsenek most itt olyan sokan, mint amennyien szoktak, de gondoskodunk arról, hogy az összes tag kapjon ebből egy példányt. Néhány hozzászólónk van. Kofferatis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd gratuláljak az Ilónak ehhez a kiváló munkához köszönetet szeretnék mondani az Ilónak a konkrét számadatokkal alátámasztott anyagért, és ezzel végre az olyan mítoszokat is le lehet söpörni az asztalról, amelyeket sokszor hallunk mert azt halljuk sokszor, hogy nagyon súlyosan begyűrűzött a válság a világ minden országába. Ez hozzá vagyunk. Szokva miért? Mert a mi meglátásunk valahogy olyan e, torzult meglátás, és azt gondoljuk, hogy az USA-ból, kapitalista országból kiindult válság, az USA-hoz hasonló, gazdaságilag fejlettebb országába gyűrűzött be, és aztán máshova nem is annyira, pedig ez nincs így, mert hogy a szegényebb országokat is mélyen sújtotta a válság. Átfogó szegénységi adatokról hallottunk, mert minden ország sokkal rosszabb helyzetbe került a válság óta, mint a válság előtt. Amit ön elmondott, abból ez világossá vált. Bizonyos eltérések, egyenlőtlenségek még inkább fokozódottan ö, előtérbe kerültek, és hát nem is tudjuk, hogy a válságból kivezető út után hogyan fog működni a világ. Amikor majd a válságból kilábalunk, akkor új kormányzást kell bevezetnünk, hogy a szélsőségeket közelítsük egymáshoz. Ezért úgy gondolom, hogy igen fontos, hogy bizonyos politikai hipotézisekkel is elő tudjunk állni. Az egyik első dolog, és erre ön is e, utalt, az az, hogy eh, a protekcionizmus e, e, mint kísértésnek ne engedjünk. Ebben a jelenlegi piac helyzetben a munkát tovább kell folytatni, a szociális értékeket ki kell teljesíteni, és generálni kell olyan jövedelmeket, amelyeknek hála az egyének méltóság teljesen tudnak élni. A szociális védelmi rendszerek, így a nyugdíjrendszerek is igen fontosak. Az is világos, hogy azon személyek, akiket a közösségük nem véd, ők a leginkább kitettek a válsághelyzet nehézségeinek, és ez a konfliktusos helyzet az, amelyben ezek a személyek, ezek a sérülékeny személyek másút keresik majd a betegségbiztosítás, a gyerekek iskoláztatásának és az, a, a teljes idős kor lehetőségének máshol megtalálását, mint amit az állam képes számokra biztosítani. Az elmúlt helyzetekben, dinamikában nem igazán lehetett feloldani ezen nehézségeket komoly szolgáltatások és javak kereskedelme folyt a múltban, ahol a versenyképes modell volt csak és kizárólag a költségekből megközelített kérdés, és az emberek jogát nem védtük eléggé. A gyermekmunka terjedt, nem tudtak szerveződni, csoportokba, kollektív védelmi rendszerekbe szerveződni a munkavállalók. Elgondolkodom ám azon, hogy nem érkezett el az idő arra, hogy újra vita tárgyát képezze a szociális záradék, nem úgy, mint pár évtizeddel ezelőtt, nem, hanem egy olyan összefüggésen keresztül, amely a viszonosságot venné alapul. Az a szegény országok mindig úgy gondolták, hogy a szociális záradékon keresztül a gazdag országok nem szavatolnak jogokat, csak hozzá akarnak férni bizonyos előjogokhoz. Az új megközelítésen keresztül valahol új jövedelmeket is kellene biztosítanunk. Köszönöm. Hogyha választ is akarunk kapni, akkor elnézést, de kérem, hogy nagyon rövid kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm. Nagyon érdekes volt mindez. A szociális védelem, ez a szalap, a kiinduló pont, és látom, hogy nagyobb lehetőségek is teremtődnek itt. Jó lenne megnézni, hogy ez milyen hatásokat válthat ki ez az említett módszer, amikor majd a gazdaság helyreáll, és hogyan hat ez majd a különböző ágazatokra. Látta a hatásokat, megvizsgálta a különböző országokat, és látták, hogy a legszegényebbekre ez milyen hatása van. Főként a milleniumi fejlesztési célok esetében látható ez, Libéria pedig nagyon jó példa volt. Ennek kihatása van arra is, hogy az EU hogyan nyújtson támogatást néhány szegény országnak gazdasági válság idején. Vagyis, hogy kell-e itt valamin változtatni. A libériai példa nagy hatással volt rám a hosszú távú hatás. Tehát most kell a pénz, akkor rossz üzletet kötnek, és azután ez a jövőbeli lehetőségeket is befolyásolja. De a Többi kérdés most nem mondom el, csak ennyit. Elnök, köszönöm, Szarkasz úr. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az elvégzett munkáért, és szeretném elmondani, hogy egy saját kezdeményezésű véleményt készítettünk Serbaba szocialista kollégám nincs körünkben, de ő is nagyon szeretné, hogyha hozzájuthatna ehhez a jelentéshez, hogy egy saját kezdeményezésű véleményt a külső dimenziókról összeállíthasson. Ami az ILO munkáját illeti, mi szeretnénk a szociális modellünk konszolidációjához ezt a modellt felhasználni. Mi minnyáján ugyanabban a csónakban nevezünk. Ezért szükséges lenne, ha lehet, hogy a jelentés egészét megkaphassuk. Teljességében tudom, hogy hozzáférhető weboldalon is. Nagyon szeretnénk a kezdeményezési jelentésünkhoz hozzáférni hozzá. Elnök, igen, ez nagyon hasznos lenne. Most pedig átadom Oren úrnak a szót. Köszönöm, gratulálok a szerzőknek Három megjegyzés. Ez a tanulmány bizonyos megrögzött álláspontokat megrenget, vagyis hogy mi a helyzet a foglalkoztatással válság idején. Gyakran halljuk ezt itt a parlamentben és másutt is, mégpedig azt, hogy a legkevésbé fejlett országok, bár nincs szerepük a válság kirobbantásában, mégis ők a leginkább érintettek. Bizonyíték van arra, hogy a leggazdagabb országokat érintette ez a legjobban, például a foglalkoztatást. Ha megnézzük Ázsia, Európa, Amerika helyzetét, ha ezeket összehasonlítjuk, akkor ez világos. A második megjegyzésem, a tanulmány bizonyítja, hogy a legjobb válasz a válságra amikor csökkennek a bérek, csökkennek a munkahelyek, az nem a protekcionizmus, nem a mesterségesen létrehozott munkahelyek, hanem a szociális védelmi intézkedések, amelyek valamilyen elfogadható jövedelmet biztosítanak válság idején azoknak, akiket ez a legjobban érinti. A másik a kereskedelem megnyitása. Azt jelenti, hogy nagyobb a kitettség a kereskedelmi válság szempontjából, Én úgy hiszem, hogy a történelem majd bizonyítja, hogy anélkül, hogy megnyitnánk a kereskedelmet, nyitottá tennénk, azon kívül, anélkül nincs növekedés, nincs munkahelyteremtés. Nincsen olyan ország, amely fenntartható növekedést ért volna el, munkahelyet teremtett volna, anélkül, hogy megnyitotta volna a kereskedelmét kereskedelem, fejlődés, kereskedelem nincs fejlődés nélkül, és fejlődés nincs kereskedelem nélkül, vagyis az egyik lehet a másik nélkül, de jobb őket ötvözni azért, hogy valóban legyen érdemi fejlődés és munkahelyek teremtődjenek, legyen jólét. Ennek köszönöm. Most Marion Jensennek visszadom igen röviden hogy válaszolja meg a kérdéseket, de sajnos nincs több időnk. Biztos, hogy jó lett volna, ha több időnk van a kérdésekre, válaszokra. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, és megpróbálok mindegyikre majd e-mailben válaszolni. Az utolsó megjegyzésre reagálnék először. Azt gondolom, hogy ez a tanulmány a kereskedelem eh, mellett kiálló hangulatban íródott, ez nem egy kereskedelem ellen szóló tanulmány, hanem egy olyan tanulmány, amely azt vizsgálja meg, hogy a kereskedelemből származó előnyöket hogyan lehet maximalizálni, illetve a külső sokkok hatását minimalizálni, és a köztámogatást úgymond erősíteni a kereskedelem területén. Ebben a szellemben íródott ez a tanulmány. Kilenc évig dolgoztam a vto nak és nagyon nehéznek találnék egy protekcionista tanulmányt megírni, úgy gondolom. Az első kérdésre térnénk vissza. A legszegé... A leg gazdagabb országokat érintette leginkább a válság, mind a kereskedelmi válság, mind a pénzügyi válság. A legfejlettebb országok nem voltak, illetve a fejlődő országok nem voltak kitéve a pénzügyi válságnak. A fejlődő országok esetében nagyon kevés információval rendelkezünk, mint Libéria esetében például, a munkahelyek 90% az informális gazdaságban van, nincsenek számaink arról, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. Az interjúkból vannak információink, és tudjuk azt, hogy 80%-át elestek a korábbi családi bevételnek, küzdenek, hogy túléljenek, de ez nem tudományos bizonyíték, épp, és nagyon nehéz ezeket az ügyeket elemezni mert hát, ha a globális közösség, az író a következőkben tud segíteni, a támogatások segítségével, a jobb adatok szolgáltatásában, nem csak ami a munkahelyek mennyiségét, hanem minőségét is illeti, a bérek minőségét. Fontos, hogy ezekről adatokat szerezhessünk. Nagyon fontos aktíva tevékenységet kifejteni a munkahelyek minősége javítása esetén egy új szociális záradékra van szükség, és nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt a kérdést itt teljességgel megválaszoljam, hanem majd a politika alakítói megteszik ezt. Az illó mit is tesz ezen a területen? Az illó az ENSZ um, egyik klaszterének tagja, a termelési kapacitás kialakításában, és technikai jellegű segítségnyújtást végünk a kereskedelemben egy integrált keret segítségével. És itt megpróbálunk két komponenset belevinni ebbe a munkába. Megpróbáljuk segíteni azokat az országokat, hogy kompetitívebbek legyenek, a munkafeltételeiket javítsák az exportágazatban, és megpróbálunk segíteni, próbáljuk segíteni az országot abban is, hogy javítsák az export minőséget. És ha ez megvalósul, akkor jó fizetéseket is lehet fizetni, illetve jó minőségű munkahelyeket megvalósítani. Tehát nagyon fontos a készségek fejlesztésére tenni a hangsúlyt, és tisztességes munkafeltételeket eh, teremteni. Nagyon gyakran javul a termelékenység, hogyha a munkafeltételek javulnak, és így javul a termékek minősége is. Szeretnénk az országokat a gazdaság és az export diversifikációjában is segíteni, és mi végzünk ilyen jellegű tevékenységet és szeretnénk az országokat abban segíteni, hogy kevésbé érzékenyek legyenek a külső sokkokra. Van egy további terület, ahol az ILO dolgozik, ez pedig a szociális védelem megteremtése. Az ilónak szakértelme van ebben, illetve abban is, hogy hogyan lehet a kapacitásokat bővíteni ezen a területen, hogyan lehet javítani a szociális védelmi rendszereket a különböző országokban, hiszen a megfelelő a szociális védelmi rendszerek országonként változhatnak. Támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és a további támogatást is üdvözöljük. Van egy további projekt, amelyet megvalósítunk, ez a vto val közös projektünk, amelyet a Nemzetközi eh, Kereskedelmi Kamara eh, finanszíroz. Hogyan tehetjük szociálisan fenntarthatóvá a globalizációt? Erről készül egy könyv. Megvizsgáljuk a volatilitást, a munkahelyteremtést, a globalizáció hatását ezekre a területekre, és ezt a kezdeményezést a két említett szervezet eh, indította tehát pozitívan is lehet tekinteni arra, hogy hogyan lehet a globalizációt mindenki számára működőképessé tenni. Három-négy példányban van nálam a könyv, és az interneten hamarosan hozzáférhetővé lesz, illetve a könyvesboltokban is. India és Genf között akadtak fel egyenlőre a további példányok. Köszönöm szépen, mondja az elnök minden bizonyja mindenkinek számos kérdése lesz majd, és vissza fog térni önre. Az ülést leszeretném zárni. Mindenkinek köszönöm szépen az együttműködést Janssen asszonynak és Moreira úrnak is köszönjük, hogy eljött, 9 órakor találkozunk, holnap újból és a nyolcas témával folytatjuk, Schröter asszony témájával.